Uh, good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Lassan, de biztosan megérkezünk, úgy remélem legalábbis. És ha legalább tíz képviselő leül a helyére és fölteszi a felhallgatót, akkor már el is kezdhetjük az ülést. Hat. Na. Sokkal többen vagyunk. Nézzük. Kezdjük. Tegnap délután továbbképzést ö, tartottunk három és fél órában a digitális napirendről. Az a más bizottságok is itt voltak, de főleg a miénket szolgált ez. Nagyon izgalmas volt. Legalábbis az első másfél mindenki két és fél órában aztán fórumoztunk, most pedig kezdődik a bizottságülés, amelynek négy része lesz a két nap során, 14 óra hosszát fog ez tartani összesen. Napi rend elfogadása. Mindenki megkapta. Van-e bárkinek gondja vele? Ha nincs, akkor változtatás nélkül elfogadottnak tekinten az egyéb kérdések alatt csütörtök este még lehet megjegyzést főzni hozzá. Elnök bejelentései, nagyon fontos dolgok következnek. A csütörtöki napirendhez hozzá teszünk egy napirendi pontot, a 14A szám alatt. Nagyon fontos, ne felejtsék a kollégák. A üzemanyag minőség irányelv és a megújuló energia irányelv módosítása a közvetlen földhasználat kapcsán második olvasat. Miért kellett ezt betenni a holnapi ülésre rendkívüli sürgősséggel? Az ITER bizottságnak nincs ráhatása arra, hogy a második olvasat mikor készül el, az ENVI bizottság ennek az illetékes bizottsága. De az előadónk együttműködik az ENVI bizottsággal, az első olvasat során is így volt ez, és most is szeretnénk valamilyen módon azért ráhatni a szövegezésre, ugyanis egyértelműen ö, megfogalmazódik az itre ezen igénye. Úgyhogy Langen, Werner Langen úr lesz az, akit Vidal Quadras helyettesít, most előadóként, és ő fogja önöket tájékoztatni arról, hogy hol tart a második olvasat. Mert mi itt az ITRE bizottságban mindenképpen szeretnénk a második olvasatra ráhatni, nyilván az eljárási szabályzattal összhangban, tehát az envi az illetékes, ez világos, Nekünk véleményt lehet alkotni, módosítókat lehet benyújtani. Ez a feladatunk, sőt kötelességünk. Tehát ezért vált ez szükségessé, hogy holnapra a 14A pontot beszúrjuk. Hármas napi rendi pont. Jegyzőkönyvek elfogadása. Mindenki megkapta a dossziéjában a november 17-i ülés jegyzőkönyvét, ha nincs senkinek megjegyzése, akkor azt elfogadatnak tekintjük. Köszönöm. Most a négyes napi rendi pont következik. A tanács elnökségét átvevő lett elnökség képviseletében Maritis Szele Andrislatis úr a vendégünk, a Telekom és az Amitás Technika ügyek minisztere. Üdvözlöm Önt, Uram, miniszter úr! Tájékoztatom a kollégákat, hogy Matisz úr az elnökség prioritásait fogja nekünk bemutatni a Telekom és ICT ágazatokban. Tájékoztatásul mondom, hogy 1 óra 15 percig fog tartani ez az eszmecsere Matis úrra. A szokásos módon, ez egy meg rendszeres meghallgatás, de abból viszont egyedi, hogy ez az első lett elnökség a történelemben, úgyhogy gratulálunk Önöknek ehhez, hogy eljutottak idáig, miniszter úr és valamennyi lett kollégánknak. Kezdjük akkor a párbeszédet. A tanács elnöksége és az ITRE bizottság tagjai között. Matis úr, öné a szó. Várjuk öntől, hogy bemutassa tehát nekünk a lett elnökség prioritásait a Telekom és ICT területein. Körülbelül 10 percben, ha lehetséges. Parancsoljon. Öné a szó. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy alkalmat biztosítanak a számomra arra ma délelőtt, hogy beszámoljak a lett elnökség terveiről. Új Európai Parlament alakult, és új Európai Bizottság is alakult nemrég. A digitális agenda fontos központi szerepet fog játszani a terveink között. Úgy gondoljuk, hogy Európának ösztönöznie kell a gazdasági növekedést, a befektetést és a munkahelyteremtést, teljes mértékben ki kell használnia a digitális agenda nyújtotta lehetőségeket. Egységes digitális piacot szeretnénk kialakítani. A következő hat hónapban ebből a célból sok kezdeményezésünk lesz, és e- ezen keresztül munkahelyteremtés is a célunk. Intelligens, fenntartható, befogadó növekedést célzunk meg Európa számára. Mindez kihívást jelent, a lehetőségeket próbáljuk minél jobban kihasználni. A digitális infrastruktúra fejlesztésbe történő befektetést kívánjuk ösztön, ösztönözni. Célozzuk, ahogy mondtam, az egységes digitális piacot, mobilizálni kívánjuk a magánszektort is. 2014. decemberében az Európai Tanácsi Következtetések tartalmazták azt, hogy felhívják a tagállamokat, hogy aktivizálják a digitális piacot, ösztönözzék az oda történő befektetést. A bizottság egy fontos jelentést fog közzétenni a digitális agendáról. A tanácsban folytatjuk a munkát ezen a területen, felülvizsgáljuk a digitális stratégiát több tanácsülésen is. Június 17-én Rigában lesz egy digitális témájú, magas szintű találkozó. Ott szélesebb kontextusban fogjuk megvizsgálni a digitális agendát a tagállamok képviselőivel, az ipar képviselőivel és a civil társadalom képviselőivel. Ezt követően június 25-26-án az Európai Tanács ülésen fogunk újra foglalkozni ezzel a témával. Meg fogjuk vizsgálni a digitális agenda helyzetét Európában. a gazdasági növekedés ösztönzése keretei között a, dolgozni fogunk az adatpolitikán, az infrastruktúra, digitális infrastruktúra fejlesztésén továbbá fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan lehet gyorsítani és megerősíteni a növekedést. Az elnökség fél éve alatt remélhetőleg jelentős előrelépés fog történni egy sor szakpolitikai kezdeményezés és javaslat területén. A kiberbiztonság rendkívül fontos, a digitális agenda megvalósítása szempontjából is. A kiberbiztonsági irányelven tovább fogunk dolgozni. Továbbá a hálózatbiztonsági irányelv a következő téma, amin dolgozni fogunk. Mindez nagyon fontos ahhoz, hogy egységes legyen a piac, és hogy a kibetámadások ellen hatékonyan föl tudjunk lépni. Minden részvevő fél számára fontos, hogy együtt tudjunk működni. Az elnökség ideje alatt szorosan együtt kívánunk működni a bizottsággal és a parlamenttel. az információbiztonsági javaslaton is tovább fogunk dolgozni. Be kívánjuk vonni a magánszektort, a civil szervezeteket, a civil társadalom képviselőit, és természetesen a kormányokat is. Az egységes digitális piac kialakítása és a szektor fejlesztése rendkívül fontos prioritást élvező célja a lett soros elnökségnek. a telekommunikációs egységes piac témáján is dolgozni fogunk. A tagállamokkal fogunk egyeztetni. A tagállamok részéről, a tagállamok részvételével folytatjuk le ezeket a vitákat természetesen meg kell vizsgálni a javaslatoknak a hatását rövid és hosszú távon. Például a roaming díjak teljes eltörlése azzal következménnyel járna, hogy bizonyos országoknak többet kellene fizetnie a mobiltelefonok használatáért, és ennek következtében bizonyos országokban kevesebb lenne az infrastruktúrális befektetés. gyakorlatilag a roaming eltörlésével azokat támogatnánk, akiknek szüksége van a roamingra, azok terhére, akiknek is lehetősége a külföldi utazásra. Mindezt egyeztetni kívánjuk a parlamenttel is. Hogyha megállapodásra tudunk jutni a tanácsban, illetve a tanács és a parlament is egyeztetni tud, akkor le tudjuk zárni még az elnökség ideje alatt ezt a témát. Egy úti tervet készítünk a téma lezárására. Nagyon fontosnak tartjuk itt, hogy az árak szempontjából is az intézkedéseknek semleges legyen a hatása. Várjuk a támogatást a tagállamok részéről is. Az egész unióban biztosítani kívánjuk a hozzáférhetőséget. egy új kompromisszumos javaslatot is összeállítottunk. Ez szerint a hazai mobiltelefon használathoz képest egy minimális plusz díjat kellene fizetni 5 centet megabájtonként, illetve 2 centet SMS-enként, mint kiegészítő roaming díj. Így tudnánk biztosítani a versenyt a telekom cégek között is. Ilyen alacsony díjat mindenki ki tud fizetni, és ezzel tudjuk biztosítani a semlegességet, a versenysemlegességet. Valószínűleg csökkenni fognak az árak a verseny következtében ebben a szektorban. a terveink szerint három és fél évig lesznek érvényesek ezek a minimális plusz díjak, de eltelt az időszak alatt csökkenni fognak a díjak, úgyhogy az időszak végére gyakorlatilag a külföldi hívásokra ugyanannyit fognak fizetni az emberek, mint a hazai fizetése. Ez a kompromisszumos javaslat remélhetőleg a parlament meg fogja érteni azt, hogy a három oldal egyeztetésen ezzel a javaslattal fogunk előállni. Hogyha sikerül a megállapodást elérni a tanács és a parlament között, akkor már 2016-ra az Európai Unió lakosai kevesebbet fizethetnek a telekom szolgáltatásokért. Így a hozzáférést és a semlegességet tudjuk biztosítani. rendelet felülvizsgálat természetesen rendszeresen el kell majd vizsgálni, viszont ha nem tudunk megállapodni, akkor legalább két éve el fog telni, mielőtt bármilyen változásra sor kerülhet. dolgozunk egy olyan javaslaton is, aminek a célja, hogy az online közszolgáltatásokhoz való hozzáférést fokozódjon. az internetes kormányzás egy fontos témája a lett elnökségnek. Nyomon fogjuk követni a legutóbbi fejleményeket, és különösen oda fogunk figyelni az Egyesült Államok új internetes hatóságának a munkájára. témákról is szeretnék beszélni. Az Európai Unió polgárai számára ez plusz lehetőséget biztosít. A tervek szerint a Galileót meg kell erősíteni. mindez tudományos alapon, kutatási eredmények alapján kell, hogy történjen. A digitális szolgáltatásokba bekívánjuk vonni az civil társadalom képviselőjét is. A műholdas navigációs rendszerre szüksége van Európának, hiszen az intelligens telekommunikációs hálózat működéséhez ez szükséges. Még ez a felszólásom végén szeretnék még egyszer köszönetet mondani a lehetőséget, hogy ezekről a témákról egyeztetni tudok önökkel, és előre köszönöm a konstruktív hozzáállást. Az elnökségi eredmények arról fog, attól fognak függeni, hogy mennyire tudunk együttműködni, és hogy mennyire vagyunk hajlandóak kompromisszumokat találni. A TSM javaslat tekintetében is úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzethez képest jelentős előrelépést tudunk elérni, és remélem, hogy együtt lehetőségünk lesz erre várjuk a konstruktív együttműködést a parlamenttel az elnökségi hat hónap alatt. A wypowiedź za prezentację wszystkich spraw związanych z telekomunikacją i ICT. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondott, és nagyon köszönöm, hogy a legfrissebb információt osztotta meg velünk arról, hogy mit tervez a elnökség erre a hat hónapra. Folytatjuk a munkát a vitával. A szokásos eljárás szerint először a koordinátorok kapnak szót, utána a miniszter lehetőséget kap arra, hogy megválaszolja a feltett kérdéseket. Ezután pedig a többi képviselő is tehet fel kérdéseket a miniszternek, vagy észrevételeket, megjegyzéseket tehet. Ezt követően lezárjuk a vitát, és a miniszter megkapja a lehetőséget arra, hogy záró megjegyzéseket tehet. Az FIP képviseletében megadom a szót a képviselő úrnak. Lett nyelven szeretnék felszólalni. Igen, tisztelt miniszter úr! Nagyon Köszönöm a tömör, de információban nagyon gazdag eh, bevezetőjét. Valamennyien, akik itt ülünk, eh, nagyon pontosan értettük eh, azt, hogy a tanácsot egy kicsit dinamizálni szeretné a lett elnökség, különösen ami a digitális belső piacot illeti a tsm en belül. Sokan várnak a lehetőségre, hogy aktívabban vegyenek részt a dinamizálás folyamatában. Az elnökség, kérdezném, hol látja a legfőbb akadályokat? Mit sikerült eddig elérni, ami a korábbi elnökségeknek nem sikerült? Köszönöm. A következő hozzászóló Krél asszony. Köszönöm szépen. A frakciónk számára természetesen a digitális agenda az egyik, a jövő egyik leglényegesebb kérdése. Iparpolitikai szempontból is érdekes ez, de társadalompolitikai szempontból is, hiszen a polgárok hozzá kell, hogy tudjanak férni az információkhoz. A hálózat semlegességének a kérdése ezért is különösen fontos számunkra. Ön azt említette, hogy a, szeretné, hogyha a parlament támogatná és követné az elnökséget, de azért szeretném megkérdezni, hogy ön mit ért hálózat semlegességen, ugyanis erről többféle elképzelés nézett, létezik, és ez a pontosítás fontos a vitáink szempontjából. Nem vagyok biztos abban, hogy ez a kompromisszum kielégítő számunkra, ami a roaming díjak csökkentését illeti. Ez elég evidens dolog. Még emlékszem, hogy a biztos asszony bejelentette azt, hogy az idei év közepétől nullára mennek le a roaming díjak. És szeretném megtudni, hogy mennyi mozgástér van a tanácsban, és hogyan tudunk tárgyalni. Köszönöm szépen. Az S és D frakció részéről hangzott ez a kérdés. Tosánovszki úr következik az ECR képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk. Mi? Eh, záležitosti, které se týkají tohoto, tohoto výboru. És örülök, hogy bizottságunkban a digitális napirend kapcsán most kialakulóban vannak prioritások. Évek óta dolgozunk már a digitális napirend megalkotásán, és ennek nagyon nagy jelentősége van a további gazdasági fejlődés szempontjából, úgyhogy sok új jogalkotásra lesz szükség. Fontos, hogy az internethez való hozzáférést nem is említette, főleg a magas sebességű high-speed kapcsolatot, mert a lefedettségben is nagy különbségek vannak, de egyáltalán a hozzáférésben is a tagállamok között és egyes régiók között. Tehát a szélesávú internethez való hozzáférés az korán sem egyforma még az Európai Unióban mindenhol. Szeretném tudni, hogy hogy kívánják ezt az ügyet majd kezelni a jövőben. Az adatforgalom növekedésével világos, hogy egyre nagyobb igény lesz mindenhol a sávú internetre, és a CS nevű program az, amely ugye elvileg ezt eh, zászlójára tűzte, a költségvetési megszorítások ellenére, és sajnos még további megszorítások történtek azóta. Hogy eh, kívánják önök a szélessávú internet teljes körű kiterjesztését ösztönözni. Most az ALDE képviselőjét halljuk, ugyanebben a témában. Köszönöm szépen a szót. Egy olyan kérdéssel foglalkoznék, amely nem szigorúan tartozik most ehhez a témához, de mégis hozzá tartozik a digitális napirend megvalósíthatóságával kapcsolatos, ugyanis az adatvédelmi rendelet, mert nagyon sok féle módon meg lehet közelíteni ezt a hatalmas joganyagot, és a digitális napirendel szinte minden összefügg. Tehát mikor várható a tanástól az adatvédelmi irányelv lépés, mert nagyon sok további intézkedésnek útjába áll ennek a hiánya. Köszönjük. Kapellasszony lesz a következő felszólalónk. Jó reggelt kívánok, miniszter úr! Köszönjük azokat a javaslatokat, amelyeket most is tett, és majd tenni fog az irányelv kapcsán. a hozzáférés irányelv nagyon jelentős lépés lesz. Kérdésem pedig azzal kapcsolatos, hogy ön, mint közlekedési miniszter, hogy látja a negyedik vasúti csomag elfogadásának kérdését. Ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon vitatott téma, nagy különbségek vannak az egyes tagállamok, tagállami hozzáférések, technológiai végrehajtási utasítások között, milyen kompromisszumos megoldások vannak kirajzolódóban a tanácsban. A digitális napirenden ugyanis átfedésben van ez a téma is, és a negyedik vasúti csomag és a digitális napirend között tehát ön hogy látja a viszonyt. Lettország is ugye részt vesz a magas sebességű vonathálózatokról szóló irányelv Moszkva, Moszkvával való összekötés vitájában. Milyen intézkedések vannak most napi renden ebben a témában? Köszönjük Barbara a kérdést. A zöldek részéről a GÜE vagy az év e nevében parancsoljanak. Köszönöm szépen. A roamingról és a roaming díjakról beszélnék. Felmerül ugyanis az a kérdés, hogy a jelenlegi tarifális helyzetet hogyan lehet ö, úgy alakítani, hogy a tagállamokban egyébként nagyon különböző infrastruktúrák ellenére mégis megvalósítható legyen. A második kérdésem a roamingra vonatkozik, hogyha ezt a korlátozást előre, előírjuk, az nem lehet, hogy pont a nagy cégeket fogja támogatni, a volt monopolista cégeket, hiszen szerintem csak azoknak lesz olyan tárgyalási ereje, hiszen mögöttük hatalmas kliensbázis áll, és talán inkább a többi céggel is kéne egyeztetni, mielőtt ennyire csökkentjük a költségeket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy hogy a frakciók képviseletében az első kört lesz, elhangzottak a hozzászólások, várjuk a miniszter úr válaszait. Köszönöm, elnök úr! Az a kezdeném, hogy megköszönöm a feltett kérdéseket. Megpróbálom egy kicsit csoportosítani a kérdéseket, és így válaszolok rájuk. A feltett kérdések első csoportja a e, TSM irányelvvel függött össze, milyen javaslatot dolgozzunk, dolgoztunk ki. Nos, e, az elnökségünk első hetében elkészítettünk egy e, úti tervet, egy menetrendet a roaming díjakkal kapcsolatban, illetve a web semlegesség kérdésében. Ez az ütem tervet, az ütemtervet elküldtük az összes tagállamnak, és már tervezünk egy informális eszmecserét, Ötinger biztos részvételével, tagállamok képviselőivel. Megbeszéljük, hogy hogyan lehetne eljutni a politikai megállapodásig, azon feltételek között, amelyekről az előbb tájékoztattam önöket. Jelenleg lehetetlen lenne a roaming díjak teljes eltörlése, ez nem konszenzus képes, ezért valamilyen kompromisszumra lesz szükség. Jövő év közepéig háromszor is csökkenhetnek majd a roaming díjak. Az adatcserével kapcsolatos tárgyalásoknak az a célja, hogy a polgárok számára biztosítsuk a lehetőséget arra, hogy még jobban tudják használni a mobil hálózatokat. Azután semlegesség kérdése. Ez a következő kérdéskör, amire szeretnék válaszolni. A, az internethez való hozzáférést mindenképpen szeretnénk megkönnyíteni, és mindenki számára teljes diszkrimináció, diszkriminációmentes hozzáférést kell biztosítani a nethez. A szolgáltatók semmiképpen nem korlátozhatják szelektív módon az általuk nyújtott szolgáltatásokat. A hálózat semlegességre vonatkozó szöveget is tegnap küldtük el a tagállamoknak. Jövő héten a munkacsoportokban elkezdődik a vita a kompromisszumos megoldás kidolgozása érdekében. Mik a szándékaink? Most, hogy minden jól megy, és megszületik a kompromisszum, akkor márciusig az tanács megegyezhet az általános megközelítésben, és elkezdheti a tárgyalásokat a parlamenttel. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy most eh, azonnal nem lehet eh, teljes mértékben megszüntetni a roaming díjakat. Eh, fokozatosságra van szükség, egy fokozatos leépítésre, majd csökkenni fog ez a nagy kereskedelemmel összefüggő díj rész, és el fogunk jutni a nulla roaming díjig fokozatos csökkentések után. A mi elnökségünk alatt szeretnénk ezt a kompromisszumot elfogadtatni. Ami a nethez való hozzáférést illeti, szélessávú internet, nagysebességű internet, hogyan lehet itt a lehetőségeket bővíteni, Nos, vannak olyan tagállamok, ahol már nagyon jól a lehetőségek, másutt nem annyira rózsás a helyzet, van, ahol infrastruktúrális beruházásokra van szükség, hogy minden ember számára biztosított legyen a hozzáférés a nagysebességű internethez. A bizottság kidolgozza a azt, hogy milyen kritériumokat kell figyelembe venni a Junkajféle beruházási terv kapcsán, hiszen ennek részét jelentik a távközés infrastruktúrába eszközölt beruházások is. Ezért van szükség egységes kritériumokra, hogy minden tagállam ugyanolyan lehetőségeket kapjon a részvételre, illetve ezen lehetőségek igénybevételére. Még a mi elnökségünk alatt eh, szeretnénk, hogyha megjönne a megerősítés, vagy ezt, ezt a megközelítést elfogadnák a tagállamok. Azután itt van az adatvédelmi rendelet kérdése. A digitális belső piac kapcsán is rendkívül nagy jelentősége van az adatvédelemnek és az adatvédelmi rendeletnek. A bizottság egy új digitális belső piaci stratégiát dolgoz ki az idei első fél évében. Ez számunkra is prioritás. Az adatvédelem kérdésével nyilván behatóan fogunk majd foglalkozni. Elhangzott egy kérdés a negyedik vasúti csomagról is. Nos, ezzel kapcsolatban a következőt tudom mondani. Tegnap részt vettem a közlekedési szakbizottság, a TRAN ülésén, ahol nagyon érdekes vita zajlott a negyedik vasúti csomagról, a politikai és a technikai pillérről is nagyon részletes vita zajlott. A technikai pillérrel kapcsolatban folytatódik az eszmecsere a trialógus keretében. Januárban indulnak meg majd a háromoldalú tárgyalások. A vasúti csomag kapcsán született egy új kezdeményezés, egy új javaslat, amelyet elküldtünk a tagállamoknak, és január végéig eh, kértük, hogy reagáljanak a javaslatra. Eh, kicsit eh, puhítottunk a jogalkotási javaslaton, és várjuk, hogy a politikai pillérrel kapcsolatos javaslatra hogyan reagálnak a tagállamok. Nagyon lényeges az egységes vasúti térség megteremtése. Elhangzott egy kérdés a balti országok vasúti kapcsolatával kapcsolatban, itt Riga, Tallinn, Kaunas, Lengyelországon át Berlin, és Nyugat-Európa összekapcsolása, ez a terv. Az elnökségünk végéig ki fogunk dolgozni a CEF, a Connecting Europe Facility finanszírozásával kapcsolatban egy javaslatot. Geopolitikailag is nagy jelentőség annak, hogy a Baltikumot hozzákapcsoljuk Nyugat-Európához, mert nagyon korlátozottak a vasúti kapcsolat lehetőségei jelenleg. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig rátérünk a következő körre. Telicska úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok, miniszter úr. Tegnap én is ott voltam a TRAN szakbizottság vitáján, és most az itt hatás hatáskörébe tartozó kérdésekről beszéltünk. Hát el kell mondom, nem irigylem önt, nagyon sok a feladat, de sok szerencsét kívánok, ugyanúgy ezt tegnap a tramban is megtettem. Elhangzott már valamelyik kollégám részéről az a kérdés, amit én is szerettem volna feltenni a net semlegességgel kapcsolatban. Azt hiszem elég nyilvánvaló az, az út, amit az elnökség követ. A másik kérdés a roaming. A legminiszterekkel korábban is tárgyaltam, és mindig nagyra értékeltem, hogy mennyire őszinték. De valóban itt nagyon nyíltan kell beszélnünk. Azok az érvek, amelyekkel a tagállamok most előállnak a tanácsban, nem új érvek. Ezek olyan kérdések, amikről a múltban is vitatkoztunk. A bizottság azután gondolkozott ezen, volt hatásvizsgálat, és amikor távközlési cégekkel tárgyalok, most egy kicsit eufemizálom, amit mondtak, miért van ez a csúszás, kérdezik, miért nem lehet itt már lépni? Önök hasonlóan én is gondolom figyelembe kell venni, hogy bármit is tesz az EU a digitális piacon kapcsolatban, ennek a hitelességét alá fogja ásni az, hogyha a roaming kapcsán csak félmegoldás születik. Nagy várakozásokat keltettek az Európai Unióban úgy érzem, hogy ezek az érvek, amelyeket ön is felsorolt, nem kielégítőek. Én nem gondolom, hogy két-három vagy öt év múlva más lesz a helyzet. Itt nagyon nagy a késedelem, és ennek a politikai ára mindenképpen túl magas. Miniszter úr, itt az ITRE szakbizottságban szeretnénk megbízást adni a titkárságnak vagy más szerveznek, hogy készítsenek egy hatás tanulmányt arról, hogy ennek a késedelemnek milyen hatása lesz a tagállamokban, hiszen szerintem ez felsorolt érvek nem igazolhatók. Miniszter úr, ez, ez, nagyon-nagyon komoly kérdés, ez túl komoly ahhoz, hogy alkutárgya legyen, és túl magas árat kelljen fizetni az alkú eredményért. Próbálja meg a maximumot elérni. A parlament elvárása nem a csökkentése, hanem a roamingdíjak teljes eltörlése. Illa. Köszönöm kollégák, de Castillo kollega. Köszönöm elnök úr. Miniszter úr, én is üdvözlöm itt a szakbizottsági ülésen, és szeretném megköszönni, hogy bemutatta az elnökségi célokat. Úgy gondolom, hogy egy hullámhosszon van a szakbizottsággal, az Európai Parlamenttel, azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogy ezeket a célokat valóban elérjük. Szeretnék a folyamatban lévő csomagokról beszélni. Ezek közül az egyik, egy olyan, amiről nem túl sokat beszéltünk, a NISZ, a Három oda egyeztetés már megkezdődött, tehát a hálózati biztonságról van szó. Remélem, hogy előre fogunk lépni, és a tanács és a parlament megállapodásra fog tudni jutni. Aztán a TSM, a telekommunikációs egységes piac 2013. júliusi bizottsági javaslatról van szó. 2014 áprilisában fogadta el a parlament ezt a javaslatot, és most már 2015 januárját írjuk. A bizottság tiszteletben tartotta a vállalását, a feladatait, a parlament és sőt, rekordidő alatt benyújtásra került, elfogadásra került egy javaslat. Véleményünk szerint sok szempontból több problémát megoldottunk a bizottság által felvetett kérdéseket. Most a labda a tanács tér felé van, az olasz erősség alatt nem sikerült egységes álláspontot kialakítani a tanácsban. Reméljük, hogy a jelenlegi, a letelnökség sikeresebb lesz. Gyorsan kell előrelépni ebben a témában. Ön azt mondja, hogy a tanácsban márciusig nem lesz egységes a vélemény. Nehéz ezt elfogadnunk, nehéz ezt megértenünk, mert nagyon-nagyon sok időt telt már el. Az együttüntési eljárásra azért van szükség, hogy a, persze nem én kell, hogy ezt megmagyarázzam magának, hogy az intézmények együttműködjenek, dolgozzanak együtt. A bizottság előáll egy javaslattal, a parlament módosíthatja a javaslatot, ebben az esetben a parlament az eredeti bizottsági javaslatot jelentesen módosította, és aztán az parlament és a tanács közti együttműködéstől függ a véglegesítés. A roaminggal kapcsolatban, ahogy elhangzott, ez egy politikai akarat kérdése. Igen, nagyon jól tudjuk, hogy eltérőek a nemzeti piacok, nagyon jól tudjuk, hogy a piaci helyzet és a lakosság mozgása jelentősen eltér. Ugye vannak olyan országok, ahol sokkal több turista látogat el, mint más országban, de egy kérdés teljesen egyértelmű. Hét év óta próbáljuk szabályozni a roaming piacot. Van egy politikai döntés, amely alapján meg kell hozni a technikai döntést is. Politikai intézményként a tanács és a parlament választ kell, hogy adjon a polgárok igényére, a polgárok érdekeit kell, hogy képviseljék. Úgyhogy most nagyon fontos, hogy meghozzuk az intézkedést a roaminggal kapcsolatban, hogy megerősítsük egy közös európai projekthez való hozzájárulás értékét. Ez egy plusz, ez egy hozzáadott érték. Minden polgárnak, minden, a KKV-knak, a startupoknak tudunk előnyt biztosítani ezzel, hiszen 500 milliós piachoz kívánnak ezek a cégek hozzáférni. Úgy gondolom, hogy ezen okok alapján a politikai képviselők érdeke, a politikai vezetők érdeke, hogy minél előbb megállapodásra jussanak. Én gondolom és remélem, hogy ez sikerülni fog, de a kulcskérdés az, hogy minél előbb a viták induljanak meg a három oldalra egyeztetés a parlament bevonásával. Ezt kérem öntől egyértelműen, határozottan, elnök úr, mert miniszter úr, mert a nagyon fontos szerepet játszhat ebben a lett elnökség. Köszönöm. A legtöbben hozzászóltak a roaming kérdéséhez. Szinte könyörögnek, szinte imádkoznak a miniszter úrhoz, hogy ezt tegye meg. Köszönöm szépen. Taliska úrnak is köszönöm a hozzászólást. A következő hozzászóló, Zorinho úr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is üdvözölni a miniszter urat és sok sikert szeretnék kívánni a lett elnökségnek. Szeretném elmondani, hogy nagyon pozitívnak tartom mindazt, amit elmondott a digitális piaccal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a parlament, illetve az Európai Uniós intézmények jobban meg tudják határozni ezeket a fontos koncepciókat. A digitális agenda és az energia átállás, energia továbbítás. Ez két fontos motorja, két fontos hajtóműve az Európai Uniónak. Hogyha ez a két hajtómű nem jól működik, vagy nem működik, akkor nem fogunk tudni kilabolni a válságból. Nagyon fontos, hogy megértsük ezeket a definíciókat, hogy pontosítsuk ezeket a definíciókat. Mit is jelent pontosan az energiaátadás, és mit akarunk tenni a digitális agendával. Nagyon sokféle lehetséges megközelítés érvényesülhet itt. A digitális agenda nem csak digitalizálást és hozzáférést jelent, ezt nagyon fontosnak tartottam megjegyezni. A digitalizálás és a hozzáférés csak az alapja, alapja ennek a kérdésnek, de vezető szerepet kell, hogy játszunk itt Európában egy új technológiai hullám vezetői kell, hogy legyünk. Nem elég azt mondani, hogy az Egyesült Államok szintjét el kívánjuk élni, nem, vezető szerepet kell, hogy szerezünk egy technológiai innovációs szektorban. Ez egy hatalmas kihívást jelent. Kutatás területén erősebb kell, hogy legyen a szelektálás, stratégiai projekteket kell folyamatosan támogatni a Juncker és egyéb befektetési eszközök segítségével. És ez azt is jelenti, hogy innovatívak kell, hogy legyünk az internet kezelése területén is vagyis a digitalizáláson túl, és azon kívül, hogy azon túl, hogy támogatjuk a hozzáférést, az innovációs kapacitást is fokozni kell, és ki kell, hogy emelkedjünk ezen a téren. Miniszter úr, a beruházás, befektetés, kormányzás, ezekről beszélt miniszter úr, de szinte az összes kérdés, amiről most beszélünk, kapcsolódik egymáshoz. Holnap Előadóként be fogom mutatni az interoperabilitás témáját. Ez a dimenzióval is kell, hogy foglalkozzunk. A befektetési tervvel is kell, hogy foglalkozzunk. Szeretném azt tudni, hogy az elnökségnek milyen tervei vannak, a lett elnökségnek konkrétan a digitális agendával kapcsolatban azért, hogy ne csak egy alapot biztosítsunk, ne csak egy alapanyagot, egy stratégiai alapanyagot, hanem azért, hogy ez valós alapja legyen a, ebben a kontextusban Európa kiemelkedésének. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kifejtett érveket a miniszter urak részéről, és azt, hogy elmondták, hogy mi mindent terveznek. Két dolgot szeretnék felhozni. A roamingról már bőven beszéltünk. Az európai parlamentben már régóta van elképzelésünk arról, hogy ezt hogy kéne csinálni, hogy roaming mentes vagy roaming díjmentes Európát alkossunk, és az elnökség, ö, ö, ha lépcsőzetesen be tudja ezt vezetni, az nagyszerű lesz. Köszönjük szépen, és teljes körülön támogatjuk a projektet. Én voltam ennek a témának előadója a roaming rendeletnek annak idén, úgyhogy nagyon örülök. És emellett pedig Szörőni úr egybehangú azzal azt szeretném mondani, hogy a digitális napirend, a hálózat semlegesség kérdései is felvetődnek itt. Itt az ITRE bizottságban a digitális világ idején minden témát követnünk kell, és át kell állnunk számos logikai összefüggést, újra kell gondolnunk. Az autóipar, a gépgyártás, a vegyipar mind-mind átállás előtt áll, vagy alatt van a digitális világra, és jó lenne, hogyha rát, a tanács elnöksége még konkrétabb javaslatokkal állna elő, hogy hogyan lehet digitalizálni az egyes iparágokat, és milyen keretfeltételek mellett lehet ezt a legoptimálisabb módon, a legcélvezetőbb módon, főleg az interoperabilitás figyelembevételével ezt megszervezni. A világűr, az űrkutatás úgy gondolom, az európai űrpolitika elég fontos téma ahhoz, hogy a siker történetté legyen érdemes alakítani. Az utóbbi években fontos döntések születtek, most az Ariane 6 rakéta fejlesztése zajlik, és a nemzetközi versenyben most itt is versenyképességünkre oda kell figyelni, mert egyelőre még az élen vagyunk, ezt szerettem volna csak hangsúlyozni felszólalásommal, és szerettem volna öntől is megtudni, hogy erre ön milyen lehetőségeket lát. Például a Galileóban mit lesznek a következő intézkedések. Köszönjük szépen. Marita Zeiler miniszter úr is velünk van, de még a, a a, még nem itt a az asztalnál, majd ő fog önnek szerintem erre válaszolni. Milkúne asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Matisz miniszter úr. A lett elnökség nagyon kritikus pillanatban veszi át a stafétát. Önöknek nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy lendületet vigyenek bele a tavasz során ebbe a folyamatba. A digitális agenda kapcsán nagyon sok egyéb kérdés felmerül, mint adó kérdések, tulajdonjogi kérdések, és elhangzott már sokszor, itt a parlament részéről is, hogy a Telekom kérdések a parlament számára nagyon kiemelt jelentőségűek, már régóta várjuk a tanácstól, hogy döntsön a roaming ügyekben. Meggyőződésünk, hogy Lettország képes lesz pragmatikus megközelítéssel e, ez év elején megoldást találni és lendületet vinni a tárgyalásokba. Mert már régóta és nagyon komoly várakozásokkal nézünk ennek elébe, és szeretnénk, hogy ha a roaming árak lemennének még tovább, és ugye elhangzott, hogy vannak olyan országok, ahol sokkal többet utaznak a polgárok, és jobban érinti őket a mobil szolgáltatások, a roaming szolgáltatások ára. Itt most már egyes személyek is gigabájtokat használnak el havonta, és ehhez az új környezethez alkalmazkodni kell. Az árakat maximalizálni kell, és egy európai megabájtokban vagy gigabájtokban számított átlaghoz kéne, fogyasztási átlaghoz kéne igazítani az árakat, illetve a, a helyi, a domestikus árakat. Legalábbis ennek nagyon örülünk, hogyha ez így alakulna. Szándor asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a prioritásokat illeti, amelyeket a miniszterek bemutattak, ehhez két, két ilyen prioritásra szeretnék visszatérni. A digitális napirend kapcsán, amely ugye nagyon komoly prioritás a bizottságnál is a következő években, ott van a kis és középvállalkozások támogatása. Ők most 98%-át teszik ki számosságukban az európai vállalkozásoknak. Kérdésem nagyon egyszerű, hogyan lehet ezt a két prioritást összehangolni? hogyan lehet elérni, hogy a KKV-k, amelyek nagyon számosak, mind könnyebben, gyorsabban hozzáférjenek a szélessávú internethez, és hogyan lehet e-, ezzel is a növekedést ösztönözni. Köszönjük szépen! Ezzel akkor most lezárom a kérdések körét, miniszter úr, amint látta mindenki azt mondja, hogy 2015-ben azt várják, hogy a roamingot zárják le, és a Telekom Pakics ügyét pedig vigyék előre. Gondolom, így foglalhat össze lényeg. Parancsoljon! Indeed. <clears throat> It seems, uh... Köszönöm szépen. Nagyon egyszerűnek tűnik ez, de a válaszomban Megpróbálom megint csoportosítani a kérdéseket, és igyekszem minden kérdést megválaszolni. Először is megint ugye a roaming kérdése. Erről már többször folyt vita a tanácsban is. Decemberben megszületett a BEREK jelentés, amelyből kiderült, hogy nagyon eltérő a helyzet a tagállamokban, és nem lehet egyszerre, egy csapásra megszüntetni a roaming díjakat a közeljövőben, azaz rövid időn belül. Fokozatosságra van szükség ugyanis a hálózat infrastruktúrába el eltérő mértékű beruházások történtek, és nagyok a, nagyok a különbségek a díjak tekintetében is. Vannak tagállamok, ahol már nem perc alapú a díjazás, hanem mondjuk havi díjak vannak, nem csak a hang átvitelre, hanem a, az adatforgalomra is. Tehát nagyon eltérő a helyzet a tagállamokban. Néhány tagállamban a szolgáltatóknak még be kell ruházni a, az infrastruktúrába, hogy elérjék ezeket a net képességeket, és valóban tudják szolgálni a fogyasztókat. Előkészítjük a jogalkotási javaslatot, amelynek a lényeg az, hogy fokozatosan kívánjuk csökkenteni a roaming díjakat. Fokozatosan visszük le ezeket nullára. A és a fair use elvét fogjuk bevezetni, ez a tisztességes használat, a fair használat elvét, ilyen módon biztosítva a versenyt, a tisztességes versenyt a szolgáltatók között. A parlamenttel nyilvánvalóan lesznek majd tárgyalások, és jelenleg ezt a eredményt tartjuk lehetségesnek, annak alapján, hogy mit gondolnak a tagállamok. Ahogyan már említettem, ma lesz egy vita, egy találkozó a tagállamok minisztereivel és Ötinger biztossal. Megpróbálnak kompromisszumra jutni, és minél gyorsabban. De a fokozatos megközelítés az egyetlen, amely jelen pillanatban elképzelhető. A következő kérdés a NISZ irányelv. Itt meg vagyunk győződve arról, hogy sikerül véglegesíteni ezt az irányelvet, ez a hálózat információs biztonság irányelv, ami egy rendkívül fontos terület. Így tovább folyik a munka majd az irányelven, és remélhetőleg sikerül a munka végére is jutnunk még a mi elnökségünk végéig, és lezárul a munka a NISZ irányelve kapcsolatban. Digitális agenda. Valóban, ez is nagyon fontos kérdés. Prioritás a bizottság számára, és emellett a lett elnökség négy prioritása közül is az egyik a digitális menetrend. Azaz nagy erőfeszítéseket fogunk tenni, annak érdekében, hogy elkészüljön és megvit, elfogadható eh, legyen ez a eh, javaslat. Május 28 eh, és 29-én vitatja meg majd a miniszterek tanácsa. Ezeket a kérdéseket a TSM-et, adatvédelem, szerzői jogok, határon átnyúló együttműködés, az elektronikus azonosítás, digitális innovációk, tehát ez az egész kérdéskör a digitális szolgáltatások teljes területét áttekinti majd a bizottság és a tanács és a májusi versenyképességi tanács ülésen megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Elhangzott egy kérdés a KKV-kra vonatkozóan is hogy a digitál, digitalizációra vonatkozó javaslatoknak nagy haszonélvezői lesznek a KKV-k, hiszen ezek a szolgáltatások jobban lesznek hozzáférhetőbbek lesznek a KKV-k számára is, ha megvalósul ez a digitális piac. Az elektronikus kereskedelem, elektronikus szolgáltatások piaca bővülni fog, és ez kiváló lehetőség a KKV-k számára, hogy előnyöket kovácsoljanak mindenből. A e, TSM nagyon sok javaslatot e, fog át, ez tulajdonképpen egy javaslat e, csomag. Az Internet Governance kérdéskere is része a digitális belső piacnak. Mi ezt is nagyon fontos kérdésnek tartjuk az űr és az műholdas technológiára vonatkozó kérdésre majd minisztertársam válaszol. Én várom a nagyon jó és eredményes együttműködést a parlamenttel és az önök szakbizottsággal, Fokozatosan kívánunk tehát eljárni a roaming díjakkal, a semlegességgel, és szerintem ez jó lesz az európai polgároknak és a távközlési cégeknek is hiszen a vállalatok így majd tudnak beruházni az infrastruktúrába, és nagyon fontos, hogy minden tagállamban hasonló szintet érjen el az infrastruktúra, és minden európai ember hozzáférjen a mobil szolgáltatásokhoz, és élhessen a digitalizáció lehetőségeivel. Köszönöm, miniszter úr! Köszönöm amit elmondott, a bevezető előadását is, és a válaszokat, amit a kérdésekre adott. Ez szoros együttműködésben maradunk önnel, és várjuk, hogy tovább tudjuk erősíteni a kapcsolatot az egész lett elnökséggel, és konkrétan önnel is. Köszönöm tehát még egyszer önnek is, miniszter úr, a kollégáknak is, köszönöm a kérdéseket, és rátérünk a következő pontra. Egy új lett minisztert fogunk üdvözölni itt az asztalnál, öntől pedig elbúcsúzom. Marita Seiler oktatásért, tudományért felelős lett minisztert. Üdvözlöm! Welcome you, madam. Please take a seat. Üdvözlöm, miniszterasszony! Oktatási és tudományos miniszterasszony, Marita Zajle asszony felel a kutatásért és az űrpolitikáért is. Kutatás és űrpolitika. A mi szakbizottságunk számára ezek mind fontos témák. Először is hasonlóan az előző miniszter úr meghallgatásához. Én is azt szeretném kérni, azt szeretném kérni öntől is, Szejler asszony, hogy mutassa be nekünk a kutatás és űrpolitika témájában a lett elnökségi prioritásokat öné a szó. Thank you. Köszönöm. Buzek úr, tisztelt képviselők, tiszt, hölgyeim és uraim, nagy megbecsülés számámra, hogy bemutathatom a letelnökségi prioritásokat és a trio partnerünk Olaszország által megkezdett munkát nagy örömmel folytatjuk. Az ITRE szakbizottságnál külön köszönet azért a munkáért, amit végeztek az előző években a kutatás témájában, illetve a kutatás támogató finanszírozási szabályok témájában. Lett miniszter vagyok, oktatás és tudományügyi miniszter, és most lettől folytatom. Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes ir. A lett elnökség fő prioritásai a versenyképes, digitális és feladatokat teljesítő Európa. A versenyképesség az ipar versenyképessége, a versenyképes ipar támogatása feltétele az európai munkahelyteremtésnek. a digitális piac kiteljesítése új lehetőségeket biztosít, biztosítja, illetve alapja a gyors, intelligens, befogadó növek, növekedésnek, gazdasági növekedésnek. Ezek a fontos elemei az elnökségi programnak. Teljes mértékben tisztában vagyunk annak, hogy Európa teljes értékű, aktív részese kell, hogy legyen a globális problémák megoldásának. Letország egy sor fontos prioritást állított föl kutatás és innovációs témákban. A prioritások közül is az első, hogy az Innovációs Unió és az Európai Kutatási Területet összekívánjuk kapcsolni. Az elnökség során a bizottság és a tanács új iránymutatásokat fog közéteni. Stratégiai agendát fog közzétenni. 2015-ben az éves növekedési felmérés nagyon fontosnak tartjuk, és ehhez kapcsoljuk az európai befektetési tervet is. Ezek egyetemben azt mutatják, hogy strukturális reformokra van szükség, fiskális felelősségre, a szabályozás, a jogszabályok jogbiztonságának a garantálására, és befektetésre van szükségünk a munkahelyteremtéshez és a növekedés ösztönzéséhez az innováció ösztönzése rendkívül fontos. Az összes érdekelt felet be kell vonni az innovációs témák kidolgozásába. Nagyon fontos szakpolitikai feladatok állnak a tagállamok előtt, tagállami és regionális szinten is. A 2020-as stratégia félidős értékelését is rendkívül fontosnak tartjuk a soros elnökség feladatai között. A kutatás és az innovációs, innováció rendkívül fontos szerepet játszik a növekedés ösztönzésében. Decemberben a tanács kimondta azt, hogy teljes mértékben ki kell használni a kutatási innovációs kapacitásokat, hiszen ez feltétele a növekedés biztosításának. Ezen belül is hangsúlyozta a kutatás minőségének jelentőségét, és az európai kiadások racionalizálását. A keretfeltételek a magán befektetés kutatásra történő irányítására nem teljesült meg teljes mértékben. Ezért az EU 2020-as stratégiája, illetve az éves növekedési felmérés, valamint az új európai befektetési terv tekintetében nagyon fontos, hogy az Innovációs Unió és az Európai Kutatási Terület közötti kapcsolatos megteremtsük. Olyan eszközökre fogunk koncentrálni, amelyek az innovációs partnerséget az összes érdekelt fél bevonásával fogja ösztönözni. A struktúrális alapokon belül is az európai kutatási témákra fogunk koncentrálni. Az európai innovációs potenciált kívánjuk megerősíteni. Az Európai Tanács márciusi ülésén a kutatási miniszterek fognak foglalkozni ezzel a témával, ezekkel a kihívásokkal szeretném azt is megemlíteni, hogy február 12-13-án Rigában intelligens specializációs konferenciát fogunk szervezni a régió kutatási, oktatási, befektetési témáival fogunk foglalkozni. Fel fogjuk mérni a helyzetet, és olyan megoldásokat fogunk föltárni, amelyek a stratégia alapjait képezhetik. Továbbá meg fogjuk határozni azokat a területeket, ahol együttműködésre van szükség európai szinten. A második prioritásunk az európai kutatási terület további fejlesztése. Európának egy nagyon jól működő kutatási övezetre, kutatási területre van szüksége, amely a tehetséget és a befektetést össze tudja kapcsolni. Ez is szükséges a növekedés ösztönzéséhez az egységes európai kutatási terület úgy alakulhat ki, hogyha ezt összekapcsoljuk az egységes tudáspiacsal, valamint a kutatók mobilitását is biztosítani tudjuk. Európát vonzóbbá kívánjuk tenni az Európán kívüli tehetséges kutatók számára. az európai növekedési agenda részét kell, hogy mindez képezze. Az európai kutatási területen a munkatervet már kialakítottuk. Most arra van szükségünk, hogy minden tagállam minden erőfeszítést megtegyen azért, hogy ezeket a közös prioritásokat EU és nemzeti szinten is szolgálják. Biztosítanunk kell azt, hogy a legjobb gyakorlatokat terjeszteni tudjuk. Az európai kutatási terület úti terve hasznos lesz e tekintetben. Jelentős volt az előrelépés ezen a területen. Az európai kutatási stratégiai szint tekintetében biztosítani kell ugyanakkor a nemzeti rendszerek eltérés felállásának a fenntartását, Fontos mindenhez a kutatási kormányzás megfelelő strukturálása is. A tanács meg fogja vizsgálni, hogy hogyan lehet javítani a meglevő struktúrákat. Az elnökség tervei szerint az úti tervet is ki fogjuk dolgozni. a kutatás és innováció ösztönzése regionális szinten egy következő téma, amivel a hatodik Rigai Kutatási Innovációs Konferencián fogunk foglalkozni júniusban. Tövebbe június 23-án Brüsszelben is lesz egy hasonló jellegű konferencia. Fontosnak tartjuk, hogy a regionális együttműködés megerősödjön. Olaszország a mediterrán régióra koncentrált, mi a balti régióra fogunk koncentrálni. A bónuszprogram fontos. Június 15-19-én fogunk ezzel a témával foglalkozni szintén Rigában. A harmadik prioritás a kutatás és innováció digitális elemeire koncentrál. Ez rendkívül fontos a gazdaság és iparfejlesztés tekintetében. A tanácsi következtetések tartalmazzák azt, hogy a digitális gazdaságra, innovációra, szolgáltatásokra kell koncentrálni. 2014-ben a bizottság el is fogadott egy tervet, az adatokon alapuló digitális gazdaság ösztönzésére, támogatására. Mi úgy gondoljuk, hogy a digitális potenciálokat mostanáig nem használta ki teljes mértékben az Unió. Le kell fektetnünk az alapokat azért, hogy szélesebb körben terjedhessenek az innovációs eredmények. Ez azt jelenti, hogy a kutatási adatbázisokat nyitottá, hozzáférhetővé kell tenni. Ez csak akkor lehetséges, hogyha az IKT infrastruktúrákba is befektetünk. Egy sor kihívás áll előttünk. Szeretném említeni ezek közül azt, hogy a kutatási adatokat könnyen hozzáférhetővé és felhasználhatóvá kell tennünk. Az adatkormányzás a következő ilyen kérdés, a felelős adatkezelés, az adatinfrastruktúra. A digitális innováció tekintetében el kell, hogy mondjam, hogy ez egy sor szektort, egyéb szektort fed le, illetve érint. Mindehez javítanunk kell az adatvédelmet. A lett elnökségnek az az álláspontja, hogy az intelligens, versenyképes, befogadó növekedés kell, hogy szolgáljuk, be kell vonnunk a magánbefektetések lehetőségét is, Mindenhez a digitális témákat kell, hogy tudjuk megoldani. A versenyképességi tanácsmárcius ülésen fogunk ezekkel a témákkal foglalkozni. A Rigában június 18 án fogunk eh, ilyen témában egy konferenciát szervezni. A kutatás eh, szervezésének a kérdésével is foglalkoznunk kell. Föl kell mérjük az új lehetőségeket ezekkel a kérdésekkel foglalkozni fogunk az említett konferencián. Most átérnék az űrpolitika kérdésére. Egy sor fejlemény áll előttünk itt a letelnökség idején. Mi azt támogatjuk, hogy legyen egy átfogó űrpolitikai megközelítés Európában, erre mindenképpen szükség van. A tagállami lehetőségeket össze kell, hogy kapcsoljuk, és az EU szintű támogatást biztosítani kell. Például a folyamatos információt cserét biztosítani kell az Európai űrügynökség és a tagállami ügynökségek, a tagállami szervezetek között. Szükség van a szinergia megerősítésére. Megkívánjuk erősíteni a Galileót, az európai ipar és konkrétan a kkv számára is ez jelentős előnyt fog biztosítani. Az elnökség dolgozni fog ezeknek a programoknak a vég, további végrehajtásán, és a magas felbontású földmegfigyelő műholdas adatok témájában is előre kívánunk lépni. Európai űrpolitikai kiállítást fogunk szervezni Rigában. Ez fontos lesz a KKV-k számára. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, szeretnék még egyszer köszönetet mondani a támogatásukért. Köszönöm a figyelmüket, és várom a megjegyzéseiket, kérdéseiket. Köszönöm szépen, asszonyom, köszönjük a beszámolót a következő fél évben az ön vezetése alatt nagyon izgalmas dolgok fognak történni számunkra. Most a néppárt nevében Nibler asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm miniszterasszonyt bizottságunkban, köszönjük a bevezetőt, nagyon jó lett a hangulatom, hogy hallottam az elnökség prioritásait, vagyis azt, hogy az innovációs politikát akarják tovább fejleszteni, hogy a KKV-ket akarják helyzetbe hozni, hogy azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne a kutatási ágazatunkat nemzetközibbé tenni, és hogy a Galileót sem vesztik el szem elől. Tehát Ezekkel minden egyet tudok érteni, és örülök annak, hogy ez így van. Amit felvázolt, azt csak támogatni tudom. A 2020-ig terjedő időszakban remélem, hogy sok mindent sikerül megvalósítani majd abból, amit a kutatók mobilitásáról mondott, vagy ami a mi programunkban is benne van. Egy konkrét kérdésem lenne, a kutatási politikával kapcsolatban, az ugyanis, hogy a lett elnökség alatt vajon a főiskolák, egyetemek külföldi orientáltsága mennyire mérhető. Ugye Németországban zajlik egy vita, én is német vagyok, hogy a master's kurzusokat esetleg milyen mértékben lehet, kell, szabad, érdemes angol nyelven is felkínálni külföldi hallgatóknak. Erről önök hogyan gondolkodnak, hogy a kutatási soktételes politika tud-e esetleg több diákot Európába csalogatni azáltal, hogy nemzetközi kínálatot valósít meg oktatási programjában. A Galileóról szólva, már egyszer végül is az elő, ön kollégája kapcsán valami hasonlót kérdeztem. Örülök, hogy önök is zászlójukra írták ezt, de érdekelnének a részletek, hogy az Expo mellett még milyen programokkal, intézkedésekkel próbálnak megágyazni a Galileo következő fázisának. Lesz konferencia, és ugye erről szeretnénk többet tudni, és az is érdekelne minket, hogy mit tehetünk Európában többet azért, hogy az űrkutatásunk jobban megjelenjen az amerikai konkurencia árnyékában a világban. Tehát milyen ötleteik vannak ez ügyben. Köszönjük szépen. Az SSD frakció nevében Szolényi úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok a kidolgozott programhoz. A lett elnökség programja nagyon szimpatikus, jól strukturált, világos gondolatokat vázolt föl miniszterasszony, és nem elméleti, hanem gyakorlatias a program, tehát ezzel lehet mit kezdeni. Ami magát az eljárást illeti, Ön a nyílságot említette, mint vezérlőervet a társadalom felé is. A kutatás, az innováció nyitottabbá tételét, az adatpolitika átgondolását, az adatbázisokhoz való hozzáférés újragondolását, Ezekről a témákról folyamatosan vitatkozunk, és most a, a ö, biztonsági adatbiztonság kérdéséről ugye néhány héttel ezelőtt is ö, tanácskoztunk. Most azon vagyunk, hogy egy olyan stratégiát dolgozzunk ki, amely rááll ennek a technológiai új hullámnak a tarajára, és az adatbázisok új hasznosíthatóságát, a tudás érdekében való felhasználását ösztönzi. Az elnökségekkel az a baj, nem az önökével, hanem általában ezzel a hat hónapos rendszerrel, hogy rugalmatlan ezek az intézkedések, és ne, minden elnöksége kicsit másképp értelmezi őket. Például a Horizon 2020-as program szolgálná ugyebár többek között a, a digitális átállást. Önök interpretációja ennek szerepéről micsoda, és hogyan tervezik a befektetések és beruházások fellendítését. Köszönjük, Tosanovszki úr kap most szót az ECR frakcióból. Elnök úr, szeretnék csatlakozni kollégáimhoz. Én is üdvözlöm Önt az ITRE szakbizottságban a, mi foglalkozunk kutatással, innovációval, és az űrpolitika is hozzánk tartozik. Nagyon átfogó és igényes a lett elnökség programja, amelyet ismertetett velünk. Olyan időket élünk, amikor elmondhatjuk, hogy nagyon sok területen bonyolult a helyzet. És a kérdés az, hogy vajon sikerül-e áteveznünk nyugodtabb vizekre majd itt Európában. Kicsit végig mennék az ön által ismertetett programpontokon, és egy kérdést tennék fel, ez pedig a Galileóra vonatkozik. Az Expo, a világkiállítás fontos lehetőség arra, hogy az európai űrkutatásról tájékoztassuk a közvéleményt. A Galileo operatív szakaszban fog lépni, de ez fokozatosan történik eh, majd meg. Ez a legfontosabb és a legköltségesebb európai projekt. Nagyon sok minden függ majd a lehetséges kereskedelmi hasznosításon, a Galileo különböző funkcióit hogyan lehet majd eh, kereskedelmileg is hasznosítani. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy az ön elnöksége alatt hogyan próbál több tájékoztatást adni a Galileo projektről az embereknek, nem csak a kereskedelmi hasznosításról, hiszen az amerikai eredeti GPS-t hivatott majd kiegészíteni a Galileo, de fontos az egyetemi hasznosítás a kutatók, tudósok számára is sok lehetőséget nyújtana a Galileo. Mik az ön tervei? Hogyan kíván hangsúlyt eh, adni a Galileo programnak az elnökség eh, során, és eh, gyakorlatban hogyan kívánja megvalósítani ezt a nagyon igényes programot. Köszönöm Ferreira képviselő, a GUE képviseletében kap Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a miniszternek, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a bevezető előadását is. A következő kérdést szeretném önnek feltenni. A tudományos világban az elmúlt időben elég nagy figyelmet kapott ez a kérdés, és én most az ön személyes véleményére is kíváncsi vagyok, valamint arra, hogy mit gondol erről a tanács, vagy folytak-e viták erről a kérdésről. Amiről beszélek, az a kutatási keretprogram két és fél milliárdos költség csökkentése. Ennek sok intézet, intézmény költségvetésére lesz hatása, sok kutatási program folyik a például a Marie Curie program, azután az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, és elvesztett néhány milliót az Európai Kutatási Központ, 22 millióval csökkentették a költségvetését. Ön említette, hogy mennyire fontos az információs és kommunikációs technológia. Nos, 307 milliót veszített el a pont ezzel foglalkozó kutatóközpont. központ 860 millió eurót húztak le a 2017-ig terjedő időszakban a finanszírozásból, és már a 2018-as költségvetését is megkurtították. Ezek a megszorítások azért voltak szükségesek, hogy az IFS szájt lehessen finanszírozni, miután nincs friss pénz, ehhez el kell zenni a pénzt a már korábban megtervezett programoktól. Juncker úr arról beszél, hogy lesz egy multiplikátor hatás, az EU-s pénzt 15-szörösére fogja emelni a magántőke. Hát a kutatási programokban megvolt ez a keret eddig, és az egész tudományos közélet aggódik a költségcsökkentések miatt. Érdekel az elnökség véleménye. És még egy dolog, azok a szervezetek, amelyek az Európai Stratégiai Beruházási Alapot fogják eh, kezelni és eh, levezénik a stratégiai befektetéseket, most ebben a vezet, ember az irányító testedben nem ül egy tudós sem. Nincsenek tudósok, akik tudnak befolyásolni a döntéseket a kutatási tanácsban olyanok ülnek, akik inkább a pénzpiacokhoz kötődnek, ők döntenek arról, hogy hova megy a pénz, de a tudományos életet senki nem képviseli ezekben a testületekben, tehát ők nem fogják tudni a tudósok, a kutatók befolyásolni a döntéseket. Szeretném tudni, hogy mi az ön álláspontja vélemény erről kapcsolatban, és mit gondol erről az elnökség? Egyáltalán volt erről vita a tanácsban, és ha igen, akkor ez milyen eredménnyel zárult? Köszönöm szépen. Az EFDD frakció képviseletében Zamburano képviselője a szó. A miniszterasszony beszámolóját nagy figyelemmel hallgattuk, tetszik ez a program, meglátjuk, hogy a következő hat hónapban hogyan fognak realizálódni ezek az érdekes tervek. Az biztos, hogy az olasz elnökségnél sokkal jobban fognak teljesíteni. Köszönöm. Uh, thank you, colleague. Madame Kappel. Köszönöm szépen, kollega Kappel asszony. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, nagyon tetszett, amit elmondott, különösen három prioritás. Szorosabban kapcsolódni az Innovációs Unióhoz. Említette, hogy struktúrális reformokra van szükség a növekedéshez, és kiemelte, hogy milyen fontos a kutatás és fejlesztés, mint a növekedés motorja Európában, összhangban a 2020-as stratégiával is. A legjobb gyakorlatok rendelkezésre állnak, az informatikai ágazatot emeltek ki, ahol a növekedés nem csak hogy nagyobb, mint a szomszédos országban, hanem meghaladja az EU átlagot. Tehát néhány területen piaci rések vannak, vagy vannak olyan területek, ahol az EU világon vezető lehet, applikációk, vagy például az egészségügyi igazgatási irányítási rendszerek. Beszélt a szélessávú hálózatról, ezzel hetedikek vagyunk a világban, Hongkong, Szingapúr is megelőz minket. Itt is lehetne best practice kialakítani. Elmondta el, hogy a legjobb gyakorlat különösen a 2020-as roadmap kell, hogy megjelenjenek az ön országából is hozhatna példát, hiszen a Horizon 2020-ból sokat profitált az, az ország, és a matematikai kutatás területén van -e itt is valami best practice, amit megosztott a többiekkel lett ország. A kutatás és a fejlesztés tekintetében ugye említették, hogy a Horizon 2020-ban csökkentik majd a forrásokat, a az elnökségük alatt, a trialógus tárgyalások során váratunk e önöktől javaslatokat ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság elnök innovációs programát hogyan lehetne felhasználni a digitális agenda és a fejlesztés céljaira? Köszönöm, és a zöldek nevében Margal úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, üdvözlöm én is önt. Nagyon sok mindent elmondtak a kollégák, csatlakozom a dicsérő szavakhoz, az elismerésekhez. Az ön hozzászólásának a fő vonala nagyon ígéretes, pozitívan ítéljük meg, amit elmondott. Reméljük, hogy a szándékok, a tervek nem üres papíron lévő szavak maradnak, és nem csak egy wishful thinking lesz ez, nem csak egy ilyen kívánságista. A jelenlegi helyzetben elmondhatjuk, hogy a gazdasági téren meghozott döntések végrehajtása az is sokszor akadályokba ütközik. Röviden két dolgot szeretnék felemlegetni. Már mások is említették a Juncker tervet, sok kulcsfontosságú programnak van még szüksége finanszírozásra, és ezzel egyidejűleg a Horizon 2020-nál csökkentik a pénzeket, ahogyan ezt mások is elmondták, tudományos programokra is kevesebb pénz jut majd. Ez hogyan érezhetik magukat majd a hitelezők, hiszen sok program kapcsán adósságok merültek fel, és most az eszközök csökkentése után növekedni fog a programok, bizonyos programokkal kapcsolatos adósság. Az innovációs programok megvalósításakor sokszor áldozatokat kell hozni, és ezeket a programokat úgy kell végrehajtani, hogy az eredmény mindenki számára kielégítő legyen. A régiók eh, innovációs tevékenységére is nagy figyelmet kell fordítanunk. A régiók között eh, nagyon sok a különbség, az egyenlőtlenség, és sokszor még tovább mélyülnek ezek a szakadékok, nem sikerült ezeket kompenzálni. Az EU és a tanács eh, többet kellene, hogy tegyen, E, politikai téren is, annak érdekében, hogy ezek az egyenlőtlenségek csökkenjenek. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek, milyen mechanizmusok segítségével lehetne csökkenteni a különbségeket. E, igen, akkor alkalmazok a benchmarkingot, referenciaértékeket, de szükség van ezen túlmenően olyan mechanizmusokra, amelyek a politika eszközeként lehetővé teszik a közeledést az ilyen, a régiók között. E, szükség van növekedés, innovációs e, tervre, amely szintén ezt a célt segíti, hogy ne legyenek ekkora különbségek az és régiók között. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor nagyon nagy problémáink lesznek. Köszönöm kollégák, miniszter asszony, ez volt az első kérdéskör, megjegyzéskör, úgyhogy kérem ezekre most reagáljon, önné a szó. Liels paldies par patiešām ļoti vērtīgajiem eh, kommentāriem. Köszönöm szépen, nagyon fontos megjegyzéseket hallottam. Úgy gondolom, hogy ezek a megjegyzések, ezek a kérdések eh, és eh, mutatják, hogy az együttműködés keretei között egy sor témát kell, hogy megoldjunk a jövőben. Angelike Nibler kérdése arra vonatkozott, hogy Anes Mátis kolléga mikor fog előre lépni az európai kutatási, űrkutatási, űrpolitikai témában. A lett elnökség alatt különösen oda fogunk figyelni az európai űrpolitikára. Ezt rendkívül fontos kérdésnek tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy a gazdaság növekedés, a kompetenciaépítés, a versenyképesség szempontjából ez nagyon fontos. Versenyképesek kell, hogy legyünk a világ többi régiójához képest. Ez, ebben egyet tudunk érteni. A programunk konkrét lépések keretein belül közelíti meg a témát. Változtatnunk kell azon, hogy milyen Európa és milyen szerepet játszik az űrpolitikában. Ebben az időszakban megpróbáljuk mobilizálni az összes Európában rendelkezésre álló forrást, így próbáljuk bevonni a különböző érdekelt feleket, minél több partnerrel szeretnénk együtt dolgozni. A Copernicus program a következő. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Kopernikus program keretei között kifejlesztett termékek hozzáférhetők legyenek a magánszektor, a közszektor számára, és itt különösen gondolunk a KKV-kra. Tudjuk, hogy bármilyen téma, ami az űrpolitikához kapcsolódik, a biztonsági elemeket is jelent. Nibler asszony említette a, az egyetemeket és a tudományos intézeteket, illetve ezek együttműködését az oktatási politikában beszélt az oktatási prioritásokról. Ezt is fontosnak tartjuk, a letelnökség prioritásaihoz tartozik. Nagyon szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani a tudományos közösség és a felsőfokú képzés, valamint a gazdaság között. Ez egy olyan terület, ahol nagyon fontos a az ösztönzése ennek az együttműködésnek, és mindez szolgálja a növekedést, a gazdasági növekedést. Következő hozzászóló említette az adatbázisokhoz való hozzáférés kérdését, a nyílt hozzáférésű adatokat. Ahogy említettem, ezzel a témával kapcsolatban mivel nagyon sok féle és nagyon sok adat hozzáférhető már Európában, ezért mi másképp képzeljük el a hozzáférhetőség kérdését. Fontos, hogy ezek az adatok a rendelkezésre áll, adatok hozzáférhetők, hozzáférhetők legyenek. A lett elnökség előrelépést tervez ezen a területen. Természetesen az adatok hozzáférhetősége nem csak Európa versenyképessége szempontjából fontos, hanem itt nagyon fontos az adatbiztonság kérdésének a tisztázása is. Továbbá a Horizon 2020-as programot is említették. És azt a kérdést, hogy ez a program mennyire tudja majd hasznosítani az adathozáférés könnyítését. A letelnökség különös figyelmet fog szállni a Horizon 2020-as program keretében már elért eredmények értékelésére. Az értékelés alapján következtetéseket fogunk levonni, és a következtetések alapján fogjuk megtervezni a továbbfejlesztést azért is, hogy az említett prioritásaink valóban kézzelfogható eredményeket hozhatnak. Tafinovszki úr. Köszönöm a megjegyzéseit. Köszönöm a kedves szavait a lett elnökségi prioritásokkal kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk, ahogy ön is mondta, hogy nagyon komplex a helyzet, nagyon komplex helyzetben kell, hogy dolgozzunk, hogy biztosítsuk az előrelépést. A különféle űrprogramokkal kapcsolatban említette a Galileót, és azt kérdezi, hogy a, hogyan lehet a hozzáférhető adatok felhasználását ösztönözni, tehát az űrpolitikai programokból hozzáférhető adatok felhasználását ösztönözni az egyetemek és a kutató intézmények részéről. Próbáljuk a társadalmat jobban bevonni, és szeretnénk azt biztosítani, hogy a hozzáférhető adatok, az űrpolitikai hozzáférhető adatokról több, tudat, több ismerettel, több tudása legyen a polgároknak. Az Európai Unió és az Európai űrügynökség fontos szerepet fog játszani ebben. Ferreira úr, Kápelasszony és még egy képviselő kétségüknek adtak hangot a, a Horizont 2020-as program és az új befektetési terv tekintetében. Természetesen a helyzet egyáltalán nem egyszerű, és nagyon nehéz feladatok állnak előttünk. A oktatás, a tudomány, a kutatás és a tudomány nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy Európa versenyképesebb lehessen. Ugyanakkor hasonló módon az is egyértelmű, hogy jelentős befektetésre van szükség Európában a növekedés ösztönzése és a munkahelyteremtés céljainak elérésére. Mindkét igény teljesen egyértelmű, de nagyon nehéz ezeket egyszerűen összeegyeztetni. A letelnökség alatt megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy biztosítsuk eh, ezt az egyensúlyt. Itt nem csak rólam van szó, nem csak az önök szakbizottságáról, hanem más területeken több kolléga dolgozik majd ezen a témán. Próbáljuk majd azt biztosítani, hogy a Horizont 2020-as program tekintetében egyértelmű, egyértelművé váljon, hogy megfelelő értékeket tudunk létrehozni, ehhez mindenképpen szükségünk van az önök erőfeszítésére és az önök részvételére. Kapta képviselő, köszönöm a kedves szavait. Az IKT témájához szólt hozzám. a lett elnökség részéről megpróbáljuk a jó gyakorlatokat beépíteni, az erőfeszítéseink során felhasználni Lettországban és a partnerországokban, és úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos a tapasztalatok megosztása, tapasztalatokat elemezni kell, és uh, így tudunk egy uh, jó gyakorlati adatbázist felállítani. Ez szolgálja Európa fejlesztését. Madegái képviselő használta azt a kifejezést, hogy wishful thinking. Két nappal ezelőtt a gazdasági szakbizottságban a kollégák azt mondták, hogy évek óta beszélünk arról, hogy mit kell tenni, de nem történt megfelelő előrelépés. A letelnökségnek az a véleménye és az a szándéka, hogy először is fel kell állítanunk a, nagyon gondosan a prioritásokat. Ezt követően biztosítani kívánjuk azt, hogy a lett elnökség során ne csak beszéljünk arról, hogy mit kellene tenni, hanem néhány kézzelfogható eredményt is fel tudunk majd mutatni. Köszönöm szépen. Thank you very much, madam. Köszönjük szépen, miniszterasszony. Van Mr. Lajónak adok szót. Mr. Lajónak. Ah, a második körben rövid kérdéseket teszünk fel. Nagyon nagyra értékelem, ahogyan ön előre mutatóan tevékenykedik a, ezen a területen. A Juncker féle beruházási programra szeretnék rákérdezni. Nem értem igazából, hogy azok a posztok, illetve azok az intézmények, mint például az EIT, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, hogy ezzel kapcsolatban miért csökkentik a költségeket. 2,8 milliárdról van szó, amelyet risk-sharing céljaira akartak a hetedik kutatási keretprogramban biztosítani, mert hát a Risk Sharing Facility 2,8 milliárddal szerepel, és most előveszik a kést, jönnek a kurcítások, a kutatók nem tudják megkapni a risk sharing pénzeket. Miért nem? Itt 2,8 milliárd szerepel, ez ezt a parlament szeretné megakadályozni, hogy ez megtörténjen. Az Európai Bizottság, hogyha valami alkut köt, jó, hát ezt sokszor el kell fogadnunk, de meg kell nézni, hogy hol történnek ezek a csökkentések. Mert ami most történik, az a kapcsolatban én a következő hónapokban módosító indítványokat fogok benyújtani, és hogy ez sem sikerül, akkor meg kell nézni a strukturális alapokat, mert abban sokkal több pénz van, és talán sokkal több negatív következménnyel jár a kutatókra az osztani csökkentés. Köszönjük szépen, Kreó asszony. Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, nagyon örültem annak, hogy a kutatási területet meg akarják erősíteni, és a regionális együttműködést ezen belül fontosnak tartják. Különös tekintettel a balti régióra, amely már régóta sikeres kutatási együttműködést folytat a saját körén belül, és én is említettem már, hogy a strukturális alapokban bőven van pénz a kutatásra, innovációra, és hogyha ezt az európai kutatási kerettel összekötik, ezeket a pénzeket, akkor ez hozzáadott érték lehet. Vannak-e konkrétabb tervek, elképzelések arra vonatkozóan, hogy mit kívánnak tenni? Nisztelói úr is említett most néhány konkrétumot. A parlament szívesen támogatja ezeket. Az űrkutatás politikában kifejezetten támogatondannak tartom azt, amit mond, de kiegészítésképpen hozzáfűzném, hogy Európában meg kéne teremteni a kutatási eredmények konkrétabb, gyorsabb, gyakorlatilasabb gazdasági hasznosításának kereteit. Ebben az ügyben van-e önöknek iparpolitikai elképzelése? Köszönjük szépen. Ramsdorf úr kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Kérdésem egyszerű el tudja nekünk mondani, hogy milyen garancia van arra, hogy az interkonnektivitás érvényesülni fog a Galileo és a Kronasz és a GPS rendszerek között? Illetve egyéb még fejlesztés alatt álló rendszerek között? A japánok és az indiaiak, a kínaiak is hasonló rendszereket építenek jelenleg éppen. Tehát az átjárhatóság, az interkonnektivitás a Galileo jövője szempontjából azt hiszem nagyon fontos aspektus. Köszönjük, kolléga úr. Birkulen asszony, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót, és köszönöm miniszter asszony, az eszmefuttatást. Ennek nagyon fontos szerepe van most. Európa jövője nagyban függ attól, hogy a know-how, a kutatás, az innováció, a tudomány hogyan, milyen dinamikában fejlődik. Ez már a Horizon 2020-as programban is megnyilvánul. Az biztos, hogy beruházásokra van szükség. A kutatás az egyik pillére az európai gazdaságnak. Fontos azonban, hogy a horizont pénzeket ne csipegessék el más ágazatok, például hálózatépítésre. Ezek is fontos dolgok, csak maradjanak meg tisztán kutatási célra, és ne gyakorlati végrehajtási költségekre költség. A versenyképességünk veszélyben van, és a kutatás versenyképességét is, hogyha a sánkhái sorrendet, listát nézzük, akkor kiderül, hogy a világ 20 legjobb egyeteméből 16 amerikai. Milyen módszerrel lehetne az európai egyetemeket, az egyetemi képzés kutatást felturbózni, hogy ott legyünk az elsők között, és ne szakadjunk le folyamatosan. A tagállamokkal közösen milyen elképzeléseik vannak. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, akkor most önnek adom vissza a szót. Paldies par papildus jautājumiem. Köszönöm szépen az újabb kérdéseket. Fanisztároly úr, Firkunen asszony, önök mind a ketten a Horizon 2020-szal kapcsolatban tettek fel kérdéseket, illetve a Juncker féle beruházási tervről. Szeretném megismételni. Nagyon összetett kérdésről van szó, kompromisszum nélkül nem tudunk előre lépni. A lett elnökség alatt eh, együtt fogok működni más területeken tevékenykedő kollégákkal, és mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a Horizont 2020 eh, eh, program számára alokált eszközöket, forrásokat felesen használni minél nagyobb mértékben. Az innováció, a kutatás területén a fejlődést nagyon pozitívan befolyásolhatják ezek a pénzek. Komoly eredményeket lehet elérni. Fontos, hogy együttműködés legyen a különböző ágazatok között, és számítunk a az Európai Parlament segítségére is. Rámsdorf úr, a Galileo program eh, hasznosítására kérdezett rá. De következőt tudom mondani erre. A kollégám a közlekedési miniszter, ennek a területnek a felelőse. Ezért kérem, hogy ezt a kérdést neki tegyék, tegye fel. Én is továbbítani fogom neki az ön által feltett kérdést. Végül Hirkonen asszony, ön a kérdésében az egyetemek versenyképességére kérdezett rá, hogyan lehetne javítani az európai egyetemek, felsőoktatási intézmények versenyképességét. Nos, a lett elnökség alatt mindenek előtt strukturális reformokat eh, szeretnénk megvalósítani, alapvetően mindegyik tagállamban. Ugyanis az egyértelmű, hogy az egyetemek versenyképessége mértékben azzal függ össze, hogy hogyan szerveződik meg a felső oktatás az adott országban, és hogyan kapcsolódik a felső oktatás a gazdasághoz, milyen kapcsolatok vannak az oktatás és a gazdaság között. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy itt lehettem, hogy meghallgattak, hogy válaszolhattam a kérdéseikre. Tovább fogok gondolkozni az önök kérdésein. Engedjék meg, hogy önöknek és magunknak a lett soros elnökségnek is azt kívánjam, hogy túllépjünk a wishful thinkingen, hogy ne csak szép terveink legyenek, hanem a konkrét céljainkat meg is tudjuk valósítani, javuljon a versenyképesség, jöjjenek létre új munkahelyek, legyen növekedés Európában. Köszönöm szépen, miniszterasszony, amit elmondott. Több mint öt év együttműködés áll előttünk nagyon jók lesznek eh, a kapcsolatok eh, önökhöz, eh, és nagy elvárásokkal várjuk a lett elnökséget. Kutatás, innováció, nagyon fontos területek, ugyanúgy, mint az űrpolitika, és ezekkel a mi szakbizottságunk fog foglalkozni. Thank you, colleagues, for your discussion, remarks, activity. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Még az ebédszünet előtt szeretnénk ezt áttekinteni. Az Európai Energiabiztonsági Stratégia. Ezzel foglalkozunk. Egy meghallgatást szervezünk, szerveztünk 2014. november 5-én ebben a témában és az első eszmecserére december 3-án került sor szavaj. Ma arra kérném a tevőt, hogy ismertesse velünk a jelentés tervezetet, ez éppen a karácsonyi szünet előtt készült el ez a jelentés, így az árnyék eh, előadók és mások, akiket ez a téma különösen érdekel, most elmondhatják, hogy mit gondolnak erről a nagyon fontos eh, kérdésről, eh, a raportőr jelentés szervezetéről. Nyilván tudják önök is, Litván kollega Algirdas Szávó Gárdász a jelentéstevő. Öné képviselő volt. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan ön is említette, ezt a jelentést tavaly év végén készítettem el, Szeretném rögtön hozzászólásom elején felhívni egy-két általános dologra a figyelmüket. Ahogyan látják, a jelentés felépítése, a tagolása, a fejezetek kialakítása úgy történt, hogy az első részben az Európai Energia Unióról volt szó, azután a belső dimenzióról, illetve a következő részben a külső dimenzióról. Azért tartom fontosnak ezt a szerkezetet, mert a, ugye a bels, belső dimenzióhoz tartoznak azok a területek, amely az Európai Unió, a tagállamok kompetenciájába tartozik. Már most is sokszor itt a parlamentben is megvitattuk ezeket a kérdéseket, és um, azt, hogy hogyan alakítsuk ki a politikánkat. A külső dimenzió, a harmadik fejezet, bizonyos szempontból a közelmúltbeli események hatására került bele ilyen formán a szövegvételsőben az ukrán válságra hivatkoznék. Ugye mozgó célpontra kell lőnünk, hiszen amik, amit meg beide a jelentésbe, ez sokszor már okafogyottá válik nagyon hamar, nagyon rövid távú feladatokat kell megoldani. Említeném például a stressztesztet, amelyet a bizottság végzett el. A jövővel kapcsolatos véleményünk kapcsán mi arra koncentrálunk, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az energiabiztonságot valóban garantálni tudjuk, hiszen ez a legfőbb feladatunk. Tehát, ahogy már említettem, véleményünk szerint az energia unió kell, hogy legyen az a kontextus, és az az eszköz, amire építünk majd a jövőben energia biztonság a versenyképesség és a fenntarthatóság mellett az egyik fő pillére a jövő energiauniójának. És van itt még egy mozgó szélpont. Tudjuk, hogy a bizottság dolgozik ezen a témán. Tavaszra várjuk, miközben folynak majd a viták itt a jelentésemről, de közben meg fog születni a bizottság közleménye is eh, tavasszal. Ennyi lett volna a háttérinformációm. Az energiabiztonság nem csak diplomáciai kapcsolatokat jelent a szomszédos országokkal, ez energetikai kérdésekre kell, hogy alapozódjon. Nagyon szilárd alapokra kell helyeznünk az energia biztonság kérdését. Hát nagyon alapban itt tudnám össze összefoglalni a jelentésem lényegét. Fontos, hogy egyértelmű, világos európai politika legyen. Helyes, hogyha az Európai Parlament saját kezdeményezésű véleményeket is készít erről a fontos kérdésről. Együtt kell dolgoznunk, és az Európai Parlament szerepe minél nagyobb kell, hogy legyen az energia, energetikai stratégia kialakításában, meg kell találnunk a közös nevezőt. Örömmel várom az együttműködést az árnyék előadókkal. Már az első szakaszban is nagyon fontos volt az árnyék előadók inputja, és tovább, ez továbbra is így lesz, amíg finomítunk a jelentés tervezeten. Ennyiben szerettem volna ismertetni a megközelítésünket. Meg kell találnunk mindenek előtt a közös nevezőt. Ez biztosítatja a stabilitást, és a magánbefektetők számára is ez lehet a garancia, amikor nagyon nagy energetikai projektekbe akarnak beruházni. Még egy dolgot hadd említsek meg, amire már az előbb is utaltam. Ugye az Európai Energia Unió, az energia biztonság fontos ö, intézménye. Az egyik pillér a stressztesz, amit említettem, itt nagyon fontos, hogy megfeleljen a koordináció a tagállamok között. Nagyon lényeges, hogy a legsebezhetőbb, legkiszolgáltatottabb országokra különösen figyeljünk oda. A belső dimenzió, hát ez elég jól ismert terület, erről sokszor beszéltünk itt a szakbizottságban is. Az energia iránti keres kereslet nyilvánvalóan az egyik legfontosabb eleme az energiabiztonságnak, és nem csak az energiabiztonságnak, hanem a versenyképességnek és a fenntarthatóságnak is, amely a másik két pillére az Energiauniónak. Az energia iránti kereslet, de ezt a kérdést is már számtalanszor szor megvitattuk, és ezek az eszmecserék folytatódni fognak. Itt különbözően állnak hozzá a kollégák de a kérdéshez, de a közös nevezőt már megpróbáltuk megtalálni. És szeretném még egyszer kihangsúlyozni, az energia biztonság nagyon sajátos és önálló terület, a tudomány, a technológia, jelen kell, hogy legyen az energetikai ciklusok minden pontján. Az energetikai technológiák önálló technológiák, és Európa itt nagyon erős ezen a területen. Nagyon jók vagyunk az ilyen energetikai technológiákban teljesen integrált energetikai piac létrehozása, természetesen ez a fő cél, valamint az Európai Energia Unió megteremtése. Ezeket jól ismerjük, ezeket a pontokat. És végül még valamit a külső dimenzióról. Néhány dolgot szeretnék kihangsúlyozni ezzel kapcsolatban. Talán kicsit pontosabbak is lehetünk a diversifikáció jelentőségének a kihangsúlyozásakor. A diversifikálás eh, kapcsán eh, megbízható forrásokat kell mindenek előtt biztosítani, és megbízható szállítókra van szükség. A harmadik országbeli vállalatok eh, tiszteletben kell, hogy tartsák az összes EU szabályt és jogszabályt. Ezt mindenképpen ki kell emelni a külpolitikai szempontok vonatkozások kapcsán. Például a gáz ellátásra sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. Norvégia, aztán a déli koridor, a mediterrán térségből érkező gáz, mindezeket a lehetőségeket vizsgálni kell egy hangon kell megszólalnia az Európai Uniónak, ezt is gyakran mondogatjuk, de a bizottságot és a tagállamokat is fel kell kérnünk arra, hogy ezt a kifejezést töltsék meg igazán tartalommal. Az, hogy állandóan mondogatjuk, hogy egy hangon kell beszélni, az nem elég. Egy valódi mechanizmusra van szükség, és jó megállapodásokra, hogy ez valóban így legyen. Hát akkor szeretném még egyszer megköszönni a nagyon jó együttműködést, és remélem, hogy az árnyék előadókkal továbbra is remek lesz az együttműködés. Ez már eddig is így volt, fontos volt az ő hozzájárulásuk a munkához. Most folytatjuk a munkát, majd jönnek a módosító indítványok. A frakciókkal is nagyon jó lesz az együttműködés, és ezt előre is köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak, most meghallgatjuk az árnyék előadókat. Miroslav Poha, a szocialista frakció nevében. Minden árnyék előadónak három perce lesz. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégának a jelentés elkészítéséhez, és nagyon jó volt az együttműködés a múlt hónapban. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jól kiegyensúlyozott és jó tartalmú jelentést készített. Ugyanakkor egy picit ambiciózusabb lehetett volna az előadó a célok tekintetében, és most öt javaslatot fogok e tekintetben Az első a hosszú távú célok, hosszú távú stratégiák az Európai Bizottság szövegéből ez valahogy hiányzik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a hosszú távú gondolkozás. Az alacsony szénfelhasználású gazdaságra való átállás 2050-ig a európai gazdaság megszabadítása a szén felhasználásról, ez nagyon fontos, ezzel versenyképesebbé környezetbarátabbá válhat a gazdaság, és ehhez kapcsolódik természetesen az energiabiztonság kérdése is. Az energiahatékonyság külön fejezetet kapott a jelentésben, ezt üdvözlöm. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy néhány konkrétumot is kellett volna említeni. Például eh, nem csak az épületek energiafogyasztásának a csökkentése, hanem az ipari szektorban is csökkenteni kellene az energiafelhasználást. Elég jelentős az elektromos áramfelhasználás az iparban. Az épületek felújítását lehetne itt említeni, illetve jobb épület energiahatékonysági standardok felállítását is. Továbbá fontosnak tartom, hogy az energiabiztonság és az energia hatékonyság céljait kapcsoljuk össze. Minél hatékonyabban használjuk az energiát, az a leghatékonyabb energiahasználat, energiafelhasználás, ha nem használunk energiát. A megülő energiaforrások kérdése is fontos. A jelentésben szerepel a helyi energiaforrások jobb felhasználása. Az energiabiztonsági stratégia egyik elve, hogy ez kövesse a mi energia és klímapolitikánkat. A saját energiaforrások felhasználása meg kell, hogy feleljen a fenntarthatóság elveinek. Ezért az alacsony szénfelhasználású és megújuló forrásokra kell, hogy koncentráljunk. Nem korlátozódhatunk arra, hogy csak előállítjuk a zöld energiát, hanem az energia felhasználásra az épületeknél, a közlekedésben ez, is ezekre a témákra is koncentrálnunk kell. Az energiaszegénységi témát, amit említ a jelentést, ezt üdvözölni tudom, viszont ezzel kapcsolatban is jele, lenne néhány konkrét javaslatom. Úgy gondolom, hogy fel kell, hogy hívjuk a tanácsot arra, hogy egy akciótervet állítson fel az energiaszegénység témájában, annak felszámolására az energiainfrastruktúra és a modernizálási erőfeszítéseket is fontosnak tartom, hiszen a nemzeti hálózatokat össze akarjuk kapcsolni de fontosnak tartom azt is, hogy az intelligens hálózatok kiépítését hangsúlyozzuk. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm. Ashley Fox az ECR frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a jelentés tervezetet. Szeretném megköszönni az előadó munkáját. Pragmatikus megfogalmazásokat alkalmaz. Úgy gondolom, hogy egyik EU tagállam sem lehet sérülékeny az ellátás megszakítása tekintetében, és a jelentés foglalkozik ezzel a témával. Üdvözlöm az energia mix témáját, mint tagállami kompetenciát. Meg kell újra erősíteni, hogy az atomenergia felhasználásáról szól, szóló döntés tagállami hatáskör. Franciaország, Nagy-Britannia továbbra is használják, Németország, Ausztria nem használja, ez nem a mi ügyünk, ez az ő döntésük a belső energiapiac integrálása úgy gondolom, hogy ez minden tag, minden szakbizottsági tag számára üdvözlendő cél. Az országok és a régiók bekapcsolása az átadó rendszerek fejlesztése nem csak az energiabiztonságot fogja fokozni, hanem növeli a versenyképességet is, és az energiárakat csökkenti. Ez a legjobb megoldás arra, hogy foglalkozunk az energiaszegénységgel. Ugyanakkor szkeptikus vagyok a 10%-os 2020-ra megvalósuló és 15%-os 2030-ra megvalósuló összekapcsolási szint tekintetében. Az összekapcsolási célok Európa nagy részére pozitív, Ugyanakkor jelentősek a földrajzi különbségek. Például Málta, Ciprus, Egyesült Királyság és Írország. Ezek szigetek, ezért az összekapcsolást sokkal drágábbnak látom az ő esetükben, mint mondjuk Luxemburg esetében. Az energia infrastruktúrák építése is jelentős téma, tervezés, végrehajtás, építés, ehhez mind időre van szükség. Örülnék, hogyha lenne egy konkrét cél Európa azon részeire, amelyek nem szigetek, de külön végig kell gondolnunk Európának azon részeit és az ő bekapcsolásokat, amelyek szigetek. Aztán szkeptikus vagyok a tekintetben is, hogy felhívjuk a bizottságot az energia unió minél korábbi megvalósítására. És e tekintetben az 50-es befektetésre 50-es bekezdése hívnám fel a figyelmet. Az Energiaunió tekintetében nem hiszem, hogy jogos, hogyha most ennek a teljesítésére hívjuk fel a bizottságot. Nagyon jól tudom, hogy a teljes energiapiac teljesítése, egységes energiapiac teljesítése egy bizonyos cél, de az Energiaunió az egy más kérdés a közbeszerzés témája. Én úgy gondolom, legyünk óvatosak e tekintetben. Az egyik oka a sérülékenységünknek, hogy a tagállamok hosszú távú szerződéseket kötöttek Oroszországgal, és a probléma az, hogy Oroszország nem megbízható üzleti partner. És valóban úgy gondoljuk, hogy biztonságosabb lesz a helyzet, hogyha egy hatalmas szerződést kötünk Oroszországgal, mint hogyha hat kicsit. Lehet, hogy biztonságosabbnak fogjuk érezni magunkat, lehet, hogy kicsit jobb lesz az ár, amit elérünk, de nem hiszem, hogy Putyin úr emiatt ne kapcsolná, ne állítaná le a csapot, ne zárná le a csapot, hogyha ez szolgálja az érdekeit nemzetközi megállapodások tekintetében ex ante és ex post elemzésre van szükség a bizottság részéről. Az előző kormányközi egyezmények tekintetében a Dán elnökség alatt a parlament próbálta ezt a gondolatot elfogadni, elfogadtatni, de akkor nem sikerült, és nem hiszem, hogy most sikerülni fog. Elnök, köszönöm szépen. Kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt de reagálni a kérdésekre, a kétségekre. A jövő héten egy rendkívüli interszakbizottsági ülés lesz hétfőn, és az Európai Bizottság elnök helyettese, Maros Sefcovics biztos úr meg fogja magyarázni mindannyiunknak, mit is jelent az Energiaunió és hogy az Európai Bizottságnak mi a célja, mi a véleménye ezzel kapcsolatban, hogyan kívánja ezt szervezni a következő évre, következő két évre. Jövő péntek rendkívüli ülés. Köszönöm. Következő hozzászóló, szakbizottság elnök helyettese, Petersen kolléga az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, és meg szeretném köszönni az előadónak az eddigi kiváló együttműködést, és azt a készségességet, amelyel ezeket a fontos kérdéseket kezeltet. A jelentés jogosan rámutat arra, hogy mennyire sérülékeny a függetlenség miatt egyetlen egy vagy két erő erőforrástól, gáztól, olajtól az Európai Unió, és csak a hatékonyság lehet az, amelyel ezt csökkenteni lehet, vagy hát elsősorban. De meg szeretném erősíteni a gázimportok csökkentése és a hatékony felhasználás közötti összefüggést azáltal, hogy főleg a fűtési rendszereinket átalakítjuk. Mások is beszéltek már erről. A gázválság ugyanis fűtési válság elsősorban, és az egyetlen logikus megoldás az lehet, hogy hatékonyabb módszereket találunk a fűtésre. Nagyon sok szociális-gazdasági probléma is összefügg ezzel, és sokszor helyi munkahelyektől esünk el, mert nincs elég beruházás, befektetés, sem a passzív, sem az aktív szférában. Tehát szeretném, hogy megfogható módon ö, vázoljunk föl új megoldásokat ezen a területen. Arról a részről nyilatkozva, ami az Energia Unióról szól, úgy gondolom, hogy itt jogosan megyünk túl egy korlátozott szemléletű gázhálózat vízióján, és vizsgáljuk, vizsgálni is kell, hogy hogyan lehet jobb irányítással, szervezéssel jobban koordinált gázpiacot csinálni. Ami az energia igényt illeti, az energiahatékonyságnak adnám a prioritást, mert ez csökkenteni több területen az innovációs költségeket és nem csak a beszerzési költségeket, és szigorúan kellene venni a meglévő jogalkotás betartatását is, a nemzeti roadmapeket ehhez kéne alakítani. Ami a saját energia termelést illeti, az energy mixen belül a tagállamoknak nyilván nagy prioritásbeli eltéréseik vannak, és a fejlesztési elképzeléseik is különbözők, de egy biztos, hogy a legbiztonságosabb a fenntartható energia, ennek van a leghosszabb távú jövője, és mondom biztonsági szempontból is az a legjobb. Ezért remélem, hogy az előadóval, az árnyék előadókkal hatékony lesz az együttműködésünk ezekben a fontos témákban. Köszönöm szépen. Kollégák, most akkor a GUE felszólója következik. Köszönöm szépen. Köszönjük a jó együttműködést. A GUE számára nagyon fontos, hogy az energiállátás biztonsága garantált legyen, és ehhez persze az is kell, hogy minden ember meghozzáférése legyen az energiához a szegénység elsősorban, vagy nagy részt az energia árakból is fakad, úgyhogy az energia árak okozta szegénység fontosabb prioritás kéne, hogy legyen számunkra. Ez a fajta szegénység a neoliberális takarékossági politika, úgynevezett takarékossági politika miatt jött létre, és a szociális fejlődés teljesen leállt, és a legfontosabb beruházások is elmaradtak. Nagyon fontos, hogy egyelőre sajnos nincsenek konkrét intézkedések arra vonatkozóan, hogy milyen módon kéne támogatni a jobb hőszigettelést. Ugye Cipruson, Görögországban nem ez a legfőbb ö, probléma, de ha már, akkor legyenek konkrétabbak a javaslatok. És a földgáz tartalékok a keleti földközi tengeri térségben kihasználatlanak. Ez egy olyan gazdasági ö, zóna, ahol több kitermelésre lenne szükség, feltárásra, Ciprusnak ebben fontos esélye lehetne, ezért akciós tervet várnék el arra, hogy a földközi tenger szerepének javítása, bővítése érdekében milyen támogatást tud adni az EU. Az energiaellátás biztonsága geostratégiai, gazdasági szempontból egyaránt fontos, és az, hogy az EU megmutassa, hogy jelen van a földközi tenger térségében is. Ehhez az EU-nak együttműködési ösztönzőket kell megfogalmazni a keleti földközi tengeri térség országai között. Nem csak Ciprusról van itt szó, hanem Izrael, Egyiptomról, Libanonról is, és fontos, hogy őket is bevonjuk a béke és a békés gazdaság együttműködés jegyében ebbe a projektumban. Ami az atomenergiát illeti, az atomenergia békés felhasználása az embernek és a környezetnek is érdeke. Egyetértek az előadóval ebben. Végül pedig ö, szeretném bejelenteni, hogy fogunk módosítókat benyújtani, de az együttműködésben érdekeltek vagyunk. Itt a bizottságban a jó párbeszédet támogatjuk mi is. Köszönjük szépen! Következő felszólalunk Thank you, Mr. Chair. Jávor Benedek, a zöldek részéről köszönöm. Én is az előadónak ezt a nagyon értékes véleménytervezetet. A bizottsági javaslata nagyon sok hiányosságot sorol. Ezek közül most a véleménytervezet sokra jó választ ad. De hiányolok néhány elemet ebből is, amelyeket szerintem meg kéne erősíteni, bele kéne írni az jövő együttműködése során. Annak örülünk, hogy a tervezett elsősorban az energia felhasználás csökkentését írja, nevezi meg prioritásként. Ebben főleg a foszilis energiaigényt csökkenteni kell. Sok jó javaslat mellett azonban szerintünk még konkrétabbakat kéne megfogalmazni, már itt a véleményben is, például az építési ágazatban, az energiahatékonysági beruházások vonatkozásában, a megújuló hűtő- és fűtőrendszerek támogatásában, amelyeknek a szerepét sajnos alulbecsülik a világban, vagy hát nálunk. Szeretnénk továbbá világosabb és szigorúbb megfogalmazásokat látni, a tekintetben, hogy az energia hatékonyság területén már meglévő szabályozást be kell tartani. Nagyon sok tagállam elmarad a végrehajtásban. Ez szerintem az egyik legnagyobb gond energia rendszerünkben. És talán a legfontosabb hiányossága szerintem ennek a véleménynek az, hogy a megújuló erőforrásokra kevés hangsúlyt helyez, mi azt javasoljuk, hogy ennek külön fejezetet szenteljen a véleménytervezet, hogy miért, hol érdemes őket és hogyan finanszírozni. nem csak a hagyományos gázvezetékek, interkonnektorokba kell befektetni, hanem az Energy Demand Managementbe is, és az okos hálózatok fejlesztésébe az Energy Demand Management nagyon fontos stabilitási és megtakarítási faktor lehet, hogyha jól hatékonyan megvalósul. Ami a saját energiatermelést illeti, ez is hozzájárulhat az energia gondjaink megoldásához, de minden új energiatermelő egységnek százszázalékos összhangban kell megvalósulnia a levegő, víz és egyéb védelmi és egyéb környezetvédelmi szabályokkal. A belső energiapiac fontos, hogy legyen és létezzen, de nem elég technikai értelemben összekötni Európa energiahálózatait, hanem teljes körülön kell a jogalkotási és szabályozási keretet is harmonizálni, szüntessük meg az egymásnak ellentmondó szabályozásokat. Lesznek módosítóink, de ezekről most már nem tudok beszélnek. Reméljük, hogy továbbra is jó lesz az együttműködésünk az előadóval. Jó, Tamburano. Köszönöm szépen, Dario Tamburano következik az EFDD képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Szeretnénk köszönetet mondani Szaudarkasz eh, előadónak kiváló munkát végzett. A módszer tekintetében is, hiszen valóban az összes frakciót meghallgatta. Sok eh, kérésünk, sok véleményünk, frakció és egyedi képviselő véleményt is átvett a jelentésbe. Ezért inkább csak arra koncentrálok, amit szerintünk javítani kéne, vagy ami hiányzik. Ahhoz, hogy energiabiztonsági stratégiát építsünk ki, be kell vonni a civil társadalmat, a személyeket, közösségeket. Úgy gondoljuk, hogy a biztonság energia demokrácia nélkül nem létezik, és demokrácia, biztonság, választási függetlenség és többféle energiamegoldás közti választás, ez lenne az alap. Az előadó bevette ezt a kérésünket, és sok európai jogszabályt is idézett, amelyek sajnos még több tagállamban nem kerültek alkalmazásra, de még valami többet is lehetne tenni, hiszen alulról fölfelé pozitív intézkedésekkel, jogalkotásra, tájékoztatásra kéne ezt elérni. A polgárokat támogatni kell az újfajta együttműködés és energia előállítás formái felé. A helyi gyakorlatok terjesztése, illetve az önálló energiatermelés fontos lenne. Az energiaszegénység ellen harcolni kell, például egy alacsony költségen egy minimális energia mennyiséget minden szükséget szenvedő polgár számára biztosítani kellene. A lakóépületek és ipari épületek energiahatékonyságának a fokozata, fokozása munkát jelent, fenntartható megoldást jelent, és így csökkenhetne a belső energiaigény, főleg a gáz amiről nagyon sokat beszélünk ebben az időszakban. A gáz fontos energiaforrás, ez segít az energiaátállást a jövő megoldásai felé, de nem lehet a javaslatnak, az energiabiztonsági javaslatnak az egyetlen eleme. Több nulla kibocsátású forrásra kell koncentrálnunk, aminek nincsen melékterméke hulladéka, és nem okoz semmilyen kockázatot. Az energia mix állami kompetencia, de a levegőnek és a víznek nincs határa, Úgyhogy a széndiokszid kibocsátás, valamint a nukleáris szennyezés veszélye az egész európai kontinenst érinti. Olyan tagállamokra gondolok, amelyeknek van atomerőműve, vagy ilyet kíván építeni. A forrás diversifikációval egyetértek, de nem értünk egyet a túlkapacitással, amikor ez elveszi a pénzt a megújuló energiaforrásokba vagy az energia átadásba fektethető pénzektől vagy forrásoktól. A kereskedelmi harc Oroszországgal nem túl bölcs, sok európai polgár érdekeinek nem felel meg. A gáz ellátót, a gázbeszerzőket nem szabad elveszítenünk. Természetesen tiszteletben kell tartani az európai szabályokat, amelyet a harmadik energiacsomag is tartalmaz. Végül van, aki azt mondja, hogy az energia ár csökkenése azért következett be, mert hosszú távon túl kínálat van. Sajnos úgy gondoljuk, hogy ez az árcsökkenés nem lesz hosszú távú, és föl kell készülnünk egy hirtelen jelentős áremelésre. Köszönöm. Of our shadow reporters. Az árnyék előadók után most meghallgatjuk a többi képviselőt, kettő perc áll mindenkinek a rendelkezésére. Hökmark kollega az első hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Két gondolatot szeretnék elmondani. Ez egyik az energiafüggőséggel kapcsolódik, energiafüggőséghez kapcsolódik általánosságban is elég nagy az energia és ez veszélyes lehet különösen ha valaki már eleve bizonytalan helyzetben van, és akkor még nagyon is függ a szállítójától. Oroszország olyan stratégiát alkalmaz, amelyben az energia, a destabilizációt szolgáló eszköz és politikai eszköz. Elég tudatos ez a politika, és azt akarják elérni, hogy mindenki az rossz energiaszállításoktól függjön. A másik dolog a belső piac kérdése. Ez sok mindennek az alapja. Jól működő belső piacra van szükségünk meg kell szabadulni a gazdaság azon részétől, ami egy szabályozottá teszi az energiaárakat. Ugyanis majd a termelés, szállítás maga fogja biztosítani a megfelelő árat. A villamos energia hálózat kiépítése a legfontosabb stratégiai kérdés. Ebbe be lehet táplálni az összes az unió különböző részén előállított energiatípust, vagy különböző forrásokból származó energiát. A nukleáris energiáról is szólnék. Látni kell, hogy néhány országban növelik az atomenergia arányát, és ez jó az energiabiztonság szempontjából. Ez esetben más országok pont ezek az ellenkezőjét teszik, és ez a biztonságot gyengíti. Fontos a diversifikáció, és köszönöm az előadónak a munkát, örömmel várom a vitákat, az eszmecseréket. Gyürk kollega. Úr, és mindenek előtt szeretném megköszönni én is a jelentéstevő munkáját. Alapos és kiegyensúlyozott anyag került összeállításra. Jónak tartom az anyag struktúráját is, különösen a kérdéskör külső és belső dimenzióra való felosztását, ezért aztán én is ebben a logikában reagálnék. Ami a külső dimenziót illeti, hangsúlyos szerepel, hangsúlyosan szerepel a jelentés tervezetben a beszállítóktól való függőség csökkentésének kérdése az egymást követő orosz-ukrán gázválságok után erről nem lehet eleget beszélni. A versenyző források hiánya, a kiszolgáltatottság nem csak a biztonságot veszélyezteti, hanem a gazdasági növekedést is. Ezért aztán a diversifikáció megvalósítása céljából a hiányzó infrastruktúra, a kétirányú összekötő kiepítését messze menőkig támogatnunk kell. Még mindig van jó néhány olyan tagország, amely nem hajlandó az ellátásbiztonsági rendelet előírásainak betartására, és például a kétirányúsítás kiépítésére, a jelentésnek ezért hangsúlyosan kell ezzel a kérdéssel foglalkoznia. Még mindig a külső dimenziónál maradva. Javaslom, hogy az egyhangon szólás fejezetnél említsük meg az Európai Külügyi Szolgálat szerepét. Azért tartom ezt indokoltnak, mert a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő következő időszakban tesz majd javaslatot az egységes fellépés koordinációjára vonatkozóan. És egy gondolat a belső dimenzióval kapcsolatosan is, az épület hatékonyság fontossága több helyen is szerepel a jelentés tervezetben. Ez a téma valóban kiemelt figyelmet érdemel a részünkről. Sajnos a közép-kelet-európai tagállamoknak meglehetősen nagy lemaradása van ezen a téren, holott a potenciál óriási. Magyarországon például a teljes primér energiafelhasználás egyharmada lakóépületekben történik, többnyire fűtés és melegvíz előállítás során azonban a magyar lakásokban elfogyasztott energia több mint 40%-a, azaz a primér energia felhasználás 15%-a megtakarítható lenne az épületek energiahatékonyabbá átételével. Végezetül még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek, bízva abban, hogy a fenti témákat is érintő módosító javaslataim kedvező fogadtatásra találnak nála. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much. Colleague Blanco López. Köszönöm, Blanco López kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Nagyon fontos ez a terület, amivel foglalkozik. Nagy kihívások előtt áll az Európai Unió, különösen az ukrán válság kapcsán. A parlament lehetne itt egy kicsit ambíciózusabb eh, az energiabiztonság eh, kérdésével kapcsolatban, ezért majd benyújtunk eh, módosító indítványokat, mert szerintünk itt kicsit harciasabbnak kellene lennünk, jobban ki kell emelni a széndiokszid szegény gazdaság szerepét, és hogy csökkenteni kell a fosszilis energiáktól való függőséget. A megújuló energiák kapcsolatban itt ez is rendkívül fontos, hogy ambiciózusabbak legyünk annak érdekében, hogy csökkenjen a függőség, és csökkenjenek az emissziók is minőségi munkahelyek létrehozására van szükség minél nagyobb számban. Az energiahatékonyság kapcsán is becsvágyóbbak lehetnénk, és a 25%-nál magasabb csökkentési célt is el tudnék képzelni. A e, szigetelés valóban nagyon fontos az épületek szigetelése. A balti országokban vagy az ibériai félszigeten e, leálltak az ilyen e, intézkedések. A Juncker terv az interkonnektivitás, az összekapcsolás az prioritásként határozza meg, ezt, ezt nagyon jónak tartjuk, de ennek tükröződni kellene a jelenségben emberek milliói élnek energiaszegénységben, ez tarthatatlan. És úgy gondolom nagyon fontos, hogy készüljön egy globális cselekvési terv, ami arra kényszeríti a, a tagállamokat, hogy megtegyenek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy csökkenjen az energiaszegénység Európában. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és Szeretnék azokhoz csatlakozni, akik méltatták Szadragasz úr jelentését. Nagyon jól megírt jelentésről van szó, de ne felejtsük el a múltat sem ebben a kontextusban. A, az energiabiztonságról 2009-ben megtett javaslatok még mind máig nem ültetődtek át a gyakorlatba. Múlt évben beindult az energiapiac, de vannak továbbra is energetikai szigetek, nem tudom, hogy amikor európai projekteket kiválasztják, akkor ezek még mindig nem felelnek meg teljesen az egyes országok sajátosságainak. Ugye például a cseppfolyós gáz terminálok fektetendő beruházások az Európai Unió jelenlegi keretei között a tagállamoknak külön saját költséget jelent ezeknek az ágazatoknak a fejlesztése, nincsen elég együttműködés, és ez nem segíti az európai projektek megvalósítását. Ami az energiállátás biztonságát illeti, hangsúlyozni kell, hogy az érzékeny eh, helyszíneket, mint például az atomerőműveket, sokkal jobban kéne védeni például a terrorizmus elleni fenyegetéstől, hiányzanak a konkrét intézkedések. És az atomenergia ügyi beruházásokat prioritásként kéne kezelni a jövőben, ebben az Európai Bizottságnak vezető szerepe. E, Köszönöm szépen. Akkor Adam gyereknek adok most szót. Köszönöm. Az véleménytervezet kapcsán az előadóval egyetértek azzal, hogy az energia uniót a most felsorolt három pillére kell felépíteni, az energiállátás biztonságára, a versenyképességre és a fenntarthatóságra. Szargerex úr, a szerző, jól ö, teszi őket sorrendbe. A biztonság az elsődleges prioritás, ezért is van az, hogy a második bekezdésből hiánylom a helyi erőforrásokra való utalást. A szénre gondolok itt, illetve a hagyományos energiahordozókra való utalást, mert még hogyha békeidőben és biztonságos időkben meg is vannak az ellátásra szükséges volumenek, de ha ezek hirtelen kiesnének, akkor lehet, hogy hagyományos energiahordozókhoz kell fordulni, és ez is egy biztonsági kérdés. A németek ugye kiszálltak az atomenergiából, mert belátták, hogy az energia ellátás is, maga az energia termelés biztonsága nagyon veszélyeztetett, és ennél sokkal megbízhatóbbak a hagyományos energiahordozók. Az energiahatékonyság, mint második prioritás, nagyon fontos ugyancsak, de ide sorolnám az átalakítási rendszerek hatékonyságát is, nem csak a felhasználói rendszerekét. És jó lenne, hogyha hivatkoznánk a szövegben az energiahatékonysági irányelvre és a kapcsolatos problémákra. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Szarokász úrnak, kiváló munkát végzett a tervezet lefedi az egész témát. És örülök annak, hogy a tervezet lefedi az energiahatékonysági intézkedéseket, valamint a modernizálási igényeket. Jó, hogy ez a két fejezet itt szerepel. A távfűtés témáját is említi, hiszen így lehetne csökkenteni a fogyasztást, az energiafogyasztást. A városi területeken ez jó megoldás, de a vidéken valószínűleg nem. Nagyon fontos lenne itt a gázfogyasztás megtakarítása. Az EU-ban a, ez a megoldás az energiabiztonságot is uh, fokozná. Az orosz gázt le lehetne cserélni a távfűtési rendszerek segítségével, és nagyon fontos lenne, hogy önellátóak legyünk, hiszen a biztonságunk szempontjából fontos lenne az energia önellátás. A hőszivattyúk fontossága is szerepel itt a jelentésben, hiszen ezzel csökkenteni lehetne az orosz gázimportot. importot. A távfűtés tehát, a hőszivattyúk használata és az egyéb jó intézkedések üdvözlendők a jelentésben. Köszönöm a megjegyzéseket, Koffok képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon érdekes a jelentés. Először is azt mondanám, hogy itt arról van szó, hogy a függetlenségünket kell biztosítani Európa biztonságát kell garantálni, ez rendkívül fontos feladat. A jelentéssel kapcsolatban néhány megjegyzésem lenne. Ahogy mások is mondták, hangsúlyoznunk kell az energiahatékonyságot, a probléma valós megoldásának része ez. A tízes pontban például szerepel, hogy a városok fontosak. A városok tényleg fontosak, nagyon fontosak a fogyasztás szempontjából, de több erőfeszítés kéne itt tenni, részletesebben ki kéne dolgozni például az intelligens városokkal kapcsolatos gondolatok, hogyan lehet a városokban integrálni az energiafelhasználást. A távfűtés, ahogy mások is mondták, a hőszivattyúk fontos kérdések számomra is. Itt a biztonság is fontos, hiszen az európai polgárokat, a lakosságot be kell ebbe vonni ne csak a helyi hatóságokról beszéljünk, hanem beszéljünk a lakosok bevonásába és a probléma megoldása tekintetében. Aztán az összekapcsolás szerepel a jelentésben, a határon átnyúló összekapcsolás fontos, ezt hangsúlyozunk, de országon belül is, Európában jelentős problémák állnak föl a kapcsolás, összekapcsolás tekintetében. Valós egységes energiapiac kialakításához erre is szükség lenne, tehát a szűk keresztmetszeteket kell megoldani országon belüli és ország közötti összekapcsolással. Amikor energiáról beszélünk végül geopolitikai kontextusban, a megújuló energiaforrás, a szél, a napenergia geopolitikai szempontból biztonságos. Ezt is hangsúlyoznunk kell. Beszélünk erről, de nem eleget a jelentésben. Hangsúlyoznunk kell az összes előnyét az ilyen energiaforrásoknak, amelyeket elő tudunk itt állítani. Szélenergia tekintetében rengeteg még a lehetséges potenciál, geopolitikai megújuló energiaforrás előállítását hangsúlyozni kellene. Köszönöm, Csalonátó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak, és nem fogom megismételni azt, ami már elhangzott, és amivel egyetértek. Kiváló jelentés áll előttünk. Két konkrét témát említenék, az egyik technikai jellegű, a másik általánosabb a technikai téma. Szerepel ez a jelentésben, de jó lenne egy konkrét pont, amely az európai gázhálózat, az összekapcsolás, a intelligens gázfelhasználás témáit fejtenék ki. Kül több pontban szerepelnek ezek a témák, de nincs egy konkrét ilyen pont, majd valószínűleg ezzel kapcsolatosan benyújtok egy megfogalmazási javaslatot. Második megjegyzésem inkább politikai, stratégiai jellegű. 40-es pontban szerepel, hogy Oroszország nem megbízható partner. Az egész dokumentum erről beszél, hiszen ez egy válasz arra, hogy az ukrán válság és Oroszország viselkedése következtében nem vagyunk biztonságban az energiaellátás, konkrétan a földgáz ellátás tekintetében. Egy kicsit hiányosnak tartom ezt a pontot, továbbá rossz az elhelyezése is. Én alkalmaznék, egy inkább diplomatikus megfogalmazást alkalmaznék. Az elő a bevezetésben hangsúlyozva azt, hogy az energiaunió fontos, amely biztonságot, garanciát ad az energiállátás tekintetében, fölhívném a bizottságot arra, hogy a szükséges kezdeményezéseken keresztül biztosítsa, hogy Oroszország megbízható partner maradjon vagy legyen mert az ilyen negatív megfogalmazásnak semmilyen pozitív hatása nem lesz. Ez egy kényes kérdés, és kicsit át kéne fogalmazni azért is, hogy eredményhez vezessen, és ne azonnal negatív hatást érjünk el vele. Köszönöm. Krisztoforról képviselő. Köszönöm, elnök úr. az energiastratégiai kérdés és az energiabiztonság Európában nagyon fontos. Az általános biztonsági kérdése is kapcsolódik ez. Ugyanakkor a függetlenség Európa önállósága az ukrán válság előtt is fontos szempontok, és gyorsan kell, hogy lépjünk. Energiamegoldást kell találni, és be kell fektetni az energiaszektorban. A jelentésben ki kell ezt mondani pozitív üzenetként de van egy másik kérdés is. A kelet-mediterrán térség kérdése. Ha Görögország, Ciprus és Izrael kihasználja a forrásait, akkor stratégiai energia szektor hozzájárulást tudunk biztosítani, illetve hozzáférést ezekhez a forrásokhoz, az arabből forrásaihoz is. Tehát stratégiai és biztonsági kérdések miatt is az energiatervébe Európának ezt a régiót is figyelembe kell vennie. Európa problémája, hogy nincs hozzáférése közvetlenül az energiaforrásokhoz. Ezért én azt javaslom, hogy a jelentésben mondjuk ki, hogy Európának ebben a régióban befektetésre van szüksége, és a megújuló energiaforrások felhasználását is hangsúlyozni kell. Már jobbak az árak ezen a piacon, és a kőolajjal lassan versenyképessé is válnak ezek az energiaforrások bizonyos régióban. Ez azt is jelenti, hogy jobban ki lehet használni a napenergiát például Dél-Európában, Észak-Európában pedig más eh, megújuló energiaforrásokat lehetne használni, például a szélenergiát. Ugyanakkor a jelentésben szeretném, hogyha szerepelne egy értékelés a Juncker befektetési tervről. Ebbe a tervbe be kell venni az energia szektorba történő befektetést kelet-mediterrán területeken, megújuló energiaforrásokban az energia költségét így csökkenteni tudjuk, fokozni tudjuk a függetlenségünket, a munkahelyteremtéshez is hozzájárulunk a befektetésekkel, beruházásokkal, és így hozzájárulunk az energiaszegénység felszámolásához is. Döntést kell hozni az azonnali befektetésekről, és ehhez viszont egy jó értékelésre van szükség, valamint a Juncker befektetési terv konkretizálására. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék azokhoz csatlakozni, akik elismerő szavakat mondtak a jelentés tervezettel kapcsolatban. Az Európai Energiabiztonsági Stratégia szövegével összehasonlítva azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szöveg ez a jelentés tervezet sokkal jobb. Rávilágít az előző dokumentum gyenge pontjaira, és nagyon jó, hasznos utat vázol fel a jövőre nézve. Az Európai Energiabiztonsági Stratégia volt a kiinduló pont ezen a területen, és én most köszönöm a jelentéstevőnek, hogy a kihívásokkal foglalkozik. Az energiabiztonság azt jelenti, hogy a jelenleg rendelkezésre álló energiaforrásokat használjuk fel. A jelentéstevő kiemeli, hogy az energiafelhasználásunk 53% a külső szállítóktól érkezik, és valamennyien tudjuk, hogy ezek közül is a legjelentősebb a Gazprom. Egy milliárdot fizetünk naponta az energiaimportért, és nagyon nagy a függőségünk. Említi a 2009-es válságot és a jelenlegi válságot is a jelentéstevő, és levonja a következtetést. Oroszország nem megbízható partner, veszélyes partner az európai gazdaság számára és biztosítani kell azt, hogy minden tagállam próbáljon meg ugyanígy gondolkodni. Nagyon jó, hogy szerepelnek ezek az érvek a jelentésben. Lengyelország szempontjából azonban valami hiányzik a jelentésből. Az egyik lehetséges megoldása a problémának az lehetne, hogyha támogatnánk új nem konvencionális energiahordozókat, mint például a palagáz és ez Lengyelországnak is érdeke lenne, hogyha a támogatást kapna a palagáz kitermelés, a következő években akár 600 ezer munkahely is veszélybe kerülhet, egy 100 milliárd eurós beruházás lenne szükséges, csak egy kis része érkezhet európai alapból. Ez a jelentés nem vázolja fel teljes mértékben a valóságot, különösen nem szól arról, hogy milyen nehéz a helyzet Lengyelországban. Elnök, köszönöm szépen. Tang úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a raportőrnek a jelentés, ez jó kiinduló pontja a további vitáknak. Ezt miután elmondtam, két aggályomnak szeretnék hangot adni, és nyilván nem ma délelőtt ebben a vitában nem tudjuk megoldani ezeket, de az Európai Bizottságot is el kell mozdítani a felé, hogy foglalkozzon ezekkel a problémákkal. Az energiabiztonsághoz európai stratégiára és világos döntésekre van szükség. Az energiapiaci sokokat fel kell tudni szívni, intelligens okos technológiákra és interkonnekcióra van szükség mindenek előtt a diversifikáció mellett természetesen. Az Európai Bizottságnál nem hallottam semmilyen érvet, hogy hogyan kívánják csökkenteni a keresletet, vagy lépni az interkonnekciók megteremtése területén. Hogyha energiabiztonságról beszélünk, akkor ezekkel kell mindenek előtt foglalkozni, és az Európai Bizottságtól nagyobb egyértelműséget várunk ezen kérdésekkel kapcsolatban. Még mindig nagyon sok a szubvenció a tagállamokban az energetika területén, és itt sokszor ez egybeesik, vagy ütközik a fenntartható gazdaság szempontjaival, és ütközik az energiabiztonság céljával is. Hogyha ezek a céljaink, akkor meg kell ezt vitatni, mert néhány szubvenció nincs összhangban a közös céljainkkal. A szubvenció kérdésével is, tehát szerintem foglalkozni kell, amikor az energiabiztonságról beszélünk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A 19-es számú képviselő szerepel a listámon. Az első hölgy, aki hozzászól, nem tudom, nem érdekli a hölgyeket ez a téma. De most Valián kolléganő egészen új fejezetet nyit a vita során. Köszönöm, elnök úr! A Connecting Europe Facility egyik jelentéstevője voltam, nagyon fontos eh, az, hogy a nők is foglalkozzanak az energetikával. Szalvegas eh, kollégának szeretnék gratulálni ezért a jelentésért, amelyet határozottan támogatunk. Különösen üdvözlöm azt eh, a törekvést, hogy az energiaforrások diverzifikálását fontosnak tartja, lehetővé kell tenni a versenyt a szállítók között, ez remélhetőleg átcsökkenés fog eredményezni. Javasolnám, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alapot Említsük meg úgy is, hogy a magánbefektetőket is be kell mondani, hogy maximalizálni lehessen ezt a, ennek a forrásnak a hasznosulását. Garanciákra van szükség a Connecting Europe-hoz tartozó projektek megvalósításával kapcsolatban. Az LNG LNG kapacitás a tengeri térségében egy nagyon fontos kérdés. Létre kell hozni az, a gáz terminálokat, és meg kell építeni a vezetékeket, hogy aztán a cseppfolyósított gázt visszagázosítva ezeket el, el lehessen szállítani az EU-s tagállamokban. Minden mindenképpen meg kellene próbálni elszakítani a gázárat az olaj árától, és brit habokban már most csökkennek az árak, olcsóbban lehet gázt vásárolni. Csökken a kelet-európai országok alkú pozíciója, romlik az alkú pozíciója, hogyha magukra maradnak közép- és kelet-európai eh, országok problémáival különösen kell foglalkozni. Köszönöm Kompulanati asszony. Eh, Folytatjuk akkor. Fontos, hogy hosszú távú perspektívába helyezzük ezt a gondolatot a sürgősségi kérdések mellett, amelyek a polgárokat foglalkoztatják. A helyzet mindkét távlatban nehéz. Ugye növelni kéne saját energiatermelést, a biológiai alapú energiák arányát, ezek a vagy az alternatív forrásokat, de az alternatívak között a bioüzemanyagok elfelejtjük egy kicsit. Ezek a nyersolajat váltják ki, ezek a termékek, létezőek a technológiák, és lehetne rájuk jobban építeni. Szerintem a biológiai üzemanyagok ügyét jobban föl kéne karolni. És szerepel itt az is, hogy összességében az egész energia termelésnek van egy íve a tiszta technológiákat a globális piac szempontjából is érdemes növelni, arányukat növelni. Tehát ez egy gazdaságossági kérdés is. Ahelyett, hogy a know-how-t importáljuk, inkább mi alkossuk meg azt, és adjuk el. Harmadik gondolatom. Az energiahálózatok és az okos hálózatok benne vannak a szövegben, de ha több megújuló energiaforrást akarunk, akkor a piacot is rugalmasabbá kell tenni. A betáplálás, az átállás lehetőségét jobban meg kell nyitni. Piaci ösztönzőket is meg kell fogalmazni, hogy a megújuló erő energiahordozók aránya nőhessen. Végül pedig hazámra utalva, Finországban egy orosz építésű gázvezeték van, ezzel nem volt még soha bajunk, de e, az viszont baj, hogy csak Finország déli részében áll rendelkezésre gáz, és el kell hajózni az ország többi részébe a délen megérkező gázt. Köszönöm elnök úr a szót, mondja Zorinja úr, tisztelettel adózom Szaudárgasz úr művének, de talán érdemes lenne még kiegészíteni azt egy hivatkozással arra, hogy az energiabiztonságba fektetett pénzek vagy befektetések ebben az ágazatban a Juncker programnak is prioritását képezik. A villamos áram kapcsolódó pontok kiépítésére is figyelemmel kell lenni. Négy pillérben gondolkodunk mi. De Sajnos túl sok a nem kötelező érvényű szabály. Bele kéne írni a szövegbe, hogy felszólítjuk a bizottságot arra, hogy állandó monitoring mechanizmust létesen életbe, amelyen figyeli az egyébként egyelőre csak ajánlott célok végrehajtásának ütemét. Hogy legalább értékelni lehessen, hogy mely országok maradnak le, ezeknek ösztönzőket lehessen megfogalmazni egyénileg, és így tovább. Most a DG Energy igazgatóját, Versli Felasszony szólítom. Köszönöm szépen, Buzek úr. A bizottság részéről szeretnék néhány dologra válaszolni. Köszönjük Szeudárgász előadónak a kiváló jelentést. Az energiabiztonság kérdése valóban alapos értékelés, elemzést igényel. Ezzel egyetértünk, és azzal is, hogy a versenyképesség, a biztonság és a fenntarthatóság legyenek a fő pillérek. A mi stratégiánkban ugye leszögezzük, hogy etélve rövid távú megoldásokat kellett találni, de közép és hosszú távokban is gondolkozunk nyilván, és hat cselekvési területet különböztettünk meg, ahogy önök is említették ezeket az energia igény, a belső energiapiac, a erőforrások hatékonysága, a diversifikáció, az egységes fellépés, stb. stb. Tehát miközben a biztonságot mi is főszempontnak kezeljük, a többiről sem feledkeztünk el. És a jövő téli helyzetet is tervezni kell, ez már a középtávú célok között jelenik meg. A függőség az importoktól ügyében. Ahhoz, hogy a stratégia májusban lábra állhasson, és nagyon sok adatot vizsgáltunk meg, a tagállamok adatait az importfüggőség tekintetében, az EU mindig is 53%-ban, és most 53%-ban függő a külső energiahordozóktól. Másfelől hat tagállamunk egyetlen egy energiahordozótól, az orosz gáztól függ, és ezeknek nyilván speciális a helyzet az összes többi EU országhoz képest. A belső energiapiacon belül ezért a szolidaritás kérdését is fel kell vetni. Az orosz-ukrán konfliktusban ugye megszületett most a déli, a téli csomag, eddig úgy néz ki, hogy működik a megállapodás. Sefcsovics alelnök úr múlt héten Moszkvában járt, és homológiával megvitatta azt, folyamatosan tárgyalunk, és ez nincsen baj. Az oroszokkal akkor tudunk tovább tárgyalni ezekről a kérdésekről, hogyha Minszki megállapodást alkalmazzák. Ezt be akarjuk mindenképpen vasalni rajtuk. Ami az Energia Uniót illeti, elnök úr is említette, hogy jövő hétfőn délután Sepcsol is elnök úr önökhöz jön. A mai vita és a jelentés, amit megírtak, nagyon jókor jelent meg. Pont akkor, amikor az Energia Unióról nagyon élénk viták zajlanak minden fórumon, de ahogy mondtam, és önök is többségileg egyetértenek, a biztonságot tekintjük, az energiáletek biztonságát a leges-legelső prioritásnak. Az Unióról lesz egy keret közleményünk, és kulcsfontosságú fellépéseket fogunk ebben megfogalmazni. Február 25-én fogjuk ezt megjelentetni. A következő hetekben még lehet erről beszélni. A Juncker terv segíti majd ezeknek az amúgy is tervezett beruházások némelyikének, körének, egy körének megvalósulását, elkezdését. Ugye 33 projektes a lista, lista. Ez, ezeket mi prioritásként kezeljük nyilván és többségileg megújuló energiaforrások. Összességében tehát köszönjük a jelentést, örömmel folytatunk Önökkel folyamatosan eszmecserét erről a fontos témáról, és Sefkovics alelnök úr majd Önöknek hétfőn részletesen is kifejti majd az Energia Unióval kapcsolatos bizottsági elképzeléseket. And for your remarks. Köszönöm szépen, hölgyem, hogy jelen volt a szakbizottsági ülésen, köszönöm a megjegyzéseket. Szagad az képviselő óra, annyira sokat dicsérték a vita során. Szinte teljes az egyetértés a jelentéssel kapcsolatban. Szeretne bármit ezt hozzátenni? Of course, Mr. President. Természetesen, elnök úr. Nagy köszönettel fogadom a kollégák eh, hozzájárulását, mert eh, belementünk a részletekbe, minden kolléga hozzászólása hozzájárult a jelentés javításához. Csak azért kérek elnézést, hogy nem tudtam mindent, eh, nem tudok mindenkit név szerint említeni. De mindent feljegyeztem, a javaslatokon dolgozni fogunk kapcsolatot fogunk tartani önökkel, és kérem, hogy forduljanak hozzánk közvetlenül a javaslataikkal, lehetséges módosítani indítványaikkal. Nem tudom, hogy van-e időm, hogy néhány konkrét megjegyzésre reagáljak, főleg az árnyék előadók felszólalására szeretnék reagálni. Pors képviselő említette a hosszú távú témákat. 2050-ig. Más kollégák is említették ezt. hogyha egy-egy témában részletesebben belemegyünk, akkor más kontextusokat is be kéne venni. Úgy gondolom, hogy ezt közösen vitassuk majd meg, az árnyék előadókkal egyeztetni fogunk, hogy mi az, amit tényleg érdemes megemlíteni mert nem nyithatjuk, nem tárhatjuk nagyon szélesre a jelentés által lefedett területet. Más elhangzott megjegyzéseket be fogunk venni a jelentésbe. Természetesen szívesen várom a írásos megjegyzéseiket is. Fox úr is említette, hogy a végrehajtás mennyire fontos nem tudok mindenkit név szerint említeni, nem csak ő, sok kolléga ezt hangsúlyozta a végrehajtás fontosságát. A már rendelkezésre álló jogalap végrehajtását. Ez szerepel a jelentésben, szerepel benne, de lehet, hogy jobban kéne hangsúlyozni, vagy pontos aspektusokat be kéne venni, erről is beszélni fogunk. Litvániában mi vizsgáljuk az energiaszigeteket, és ezek valós szigetek. Lehet, hogy ezt a témát, ezt a nehézséget nem fettük le, talán azért, mert mi nem vagyunk eléggé felkészülve erre. Igen, minden problémával azonos alapon kell, hogy foglalkozzunk a déli és északi szigeteket is be kell, hogy vegyük. Várom a hozzájárulást a kollégától, és ki fogjuk dolgozni a fontos megfogalmazást. Szilikiotész képviselő több olyan aspektust említett, ami már szerepel a jelentésben az új gáz és kőolaj forrásokat is figyelembe kell venni a földközi tengerpartjának a területén. Az árnyék előadókkal ezt eh, egyeztetni kell, hogy pontosan mit vegyünk be, milyen részletesen a jelentésbe. Általánosságban szerepel a kérdés, de meg kell, hogy vitassuk, hogy mennyire menjünk be a részletekbe, e tekintetben közös állásfoglalásra kell, hogy jussunk Jávor úrtól és várom a már elhozott javaslatokat is. Ugye itt egy teljes fejezetről van szó. Sok munka áll előttünk, teljes egyetemen mennyit költhetünk el. Egyetértek azzal, hogy mindegyik aspektus fontos, amit említettek, de meg kell vizsgálnunk, hogy ebben a jelentésben mennyire mehetünk bele a részletekbe, és hogy konkrétan milyen témákat vehetünk még be Más kollégákat most nem említek. Minden megjegyzést fontos. Oroszországot nem említem, ez egy népszerű téma manapság, de ez is csak egy hosszas vitát nyitna meg. Sok minden elhangzott már, sok minden szerepel a jelentésben. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, a bizottságnak, a szakbizottsági képviselőknek, úgy gondolom, hogy eddig is jó volt az együttműködés, és jelentős előrelépést tudunk majd tenni az elhangzottak alapján. Elixon kollégát említeném, Dinát, más munkatársakat, igazán jó munkát végeztek, és remélem, hogy ilyen szellemben tudjuk folytatni a munkát. Módosítok beadásának a határideje, január 28, 12 óra január 28. Háromkor folytatjuk az ülésünket, két és fél óránk van. Köszönöm. Here we are.